Good afternoon, ladies and Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit itt a KONT ülésén. Ahogyan látják, látták a KONT Newsban, minden nyelven nyelvre van tolmácsolás, és az interneten keresztül is követhető az ülés. Rögtön rá is térünk az első pontra. Eszmecsere az európai biztos eh, Marian Teyssen asszonyjal, akit nagy szeretettel köszöntök. Az Európai Számvevőszék tagjának, Iliana Ivanov asszonynak a jelenlétében tartjuk meg ezt az eszmecserét, hozzá tartozik ez a fejezet. Először tehát Ivanová asszonynak szeretném megadni a szót. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, előadó úr, hölgyeim és uraim! Nagy örömömre szolgál, hogy már másodszor itt lehetek önök előtt. Hozzám tartozik az éves jelentés hatodik fejezet, ennek vagyok az illentétese, az egy b fejezet területi szociális kohézió. Mielőtt folytatnám, Szeretném megköszönni a bizottságnak a kitűnő és konstruktív együttműködést és munkakapcsolatot, amelyet egész munkánk során élveztünk az egész évben. A képviselők tisztában vannak azzal, hogy a szociális szektor mindegyik tagállamban egyre nagyobb kihívásoknak van kitéve, oktatás színvonala, nemek egyenlőségének kérdése, társadalmi egyenlőség. Sok feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy mindenki békésen és jól éljen, de ez hát ezzel kapcsolatos feladataink nem lesznek könnyebbek. Egyre nagyobbak a kihívások, és az európai rendszereknek kell biztosítani azt, hogy minden elköltött eh, EU-s eh, euró a legnagyobb hatékonysággal kerüljen elköltésre. Szeretnék emlékeztetni önöket eh, a legfontosabb számviteli elvünkre, a szabályszerűség, a pontosság, és a jogszerűség. Ezekre hagy térjek ki röviden. 2016-ban az ESA 8,1 millió eurós költséget biztosított, a teljes MFF fejezet 26%-a került a szociális alaphoz. Több éves operatív programokat finanszíroztak ebből, melyek vegyes hatáskörbe tartoztak, tagállami és bizottsági megosztott kompetencia, és az egész MFF 4,8%-a esett ezekre a kiadásokra. Ehhez tartoztak 42%-ban a kedvezményezettek juttatott összegek, amelyeket támogatatónak minősítettek. Az évek során a projektek teljesítményét értékeltük újabb kritériumok alapján. Az teljesítmény irányítási rendszer robosztusabb volt 2014 eh, és 2020 közötti időszakban, mint azt megelőzően. A tagállamokban az auditáló hatóságok most már megvizsgálják a teljesítmény adatok megbízhatóságát, és a bizottság szankcióknálhat is, amennyiben súlyos szabálytalanságokkal nem tartanak be bizonyos indikátorokat. A 2007 és 13 közötti időszakkal kapcsolatban azt tudtuk mondani, hogy szinte mindegyik értékelt projekt elérte a célkitűzéseket, vagy teljesen, vagy pedig részben. Tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy ma még néhány szempontra rámutassak a tavaly a foglalkoztatási szociális ügyek területén közzétett külön jelentéseinkben. Ezek kicsit messzebbre tekintenek, mint a 2016-os éves jelentés az oktatásra vonatkozó számolóra is ki fogok majd térni. Ebben az évben természetesen a tisztességes oktatás mindennél fontosabb, hiszen minden USA állampolgárnak széles körű hozzáférés kell visszatisítani az oktatásban. A 2020-as Európai Stratégia konkrét célokat tűzött ki ezen a területen, és az, hogy nyomon, nyomon kövessük, mennyiben sikerült célokat teljesíteni, munkánk egyik nagyon fontos eleme volt. Az EU oktatási célkitűzéseit az operatív programokban és projektben megfelelően vették figyelembe, de azért rá bukkantunk néhány hiányosságra is, miközben a teljesítményt monitoroztuk. 2007 és 13 közötti időszakkal szemben a következő programozási időszakban jelentős volt a javulás. A következő terület, amiről röviden beszámolnék, a fiatalság, ifjúság és a foglalkoztatás, ez nekem különösen szívügyem, és fontos az EU projektek szempontjából is. Alapvető fontosságú az unió jó működéséhez, hogy a fiatalok foglalkoztatási helyzete megfelelő legyen. Korábban jelentések foglalkoztak az ifjúsági garanciával és különböző cselekvési tervekkel. A tagállami szinten az ifjúsági garancia és az foglalkoztatási kezdeményezés megvalósítását vizsgáltuk meg. Mind a 27 tagállam jó eredményeket mutatott fel, illetve 7 meglátogatott tagállamból, tagállam közül azért nem minden fiatal számára sikerült biztosítani azt, hogy négy hónapon belül vagy állás, vagy pedig valamilyen kérdési lehetőséget biztosítsanak a számukra. A tagállamok tehát ezt a rendszert nem tökéletesen valósították meg, de a teljesítményértékelés közététele még nem a történet vége. Nagyon fontos hogy az üzenetünk eljusson az összes érintett szereplő felé. Idén év elején az ifjúsági garancia jelentést egy konferencia keretében vitattuk meg, amelyben a kihívásokat és a lehetséges megoldásokat vitattuk meg. Ezt a konferenciát itt a parlamentben tarthattuk meg, természetesen a bizottsággal kiválóan együttműködve. És szeretnék minden parlamenti képviselőnek köszönetet mondani, akik részt vettek a konferencián. Teljesen biztos asszonynak és munkatársainak is köszönöm, hogy nagy elkötelezettséggel vettek részt a konferencián, ahol több mint 300-an voltak jelen, és még sokkal többen az interneten keresztül hallgatták a konferencián történteket. Elnök asszony, biztos asszony, előadó úr, tisztelt képviselők, mindig nagy örömmel jövök ide beszámolót tartani ebben a szakbizottságban, és reméljük, hogy az idei beszámolóink is konstruktíva hozzájárulnak az önök munkájához. Elnök, köszönöm Ivanova asszony, és köszönöm, hogy a foglalkoztatás, és különösen a fiatalok foglalkoztatása nagyon fontos témájához hozzászólt. Most pedig biztos asszony, Tyson asszony, a szó. Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt előadó, tisztelt képviselő, Ivanova asszony. A bizottság ciklusának kezdetekor azt mondtuk, hogy az Európai Unió gazdasági erejének az erősödése együtt fog járni az emberek életminőségének a javulásával. Egy úgynevezett triple adunk a szociális szektornak, kiegyensúlyozott növekedés, jó minőségű munkahelyek, nagyobb szociális védelem, befogadó társadalom. Ezeket a, ezek közül a célokat nagyon sokat elértünk. Tavasszal bemutattuk a szociális jog európai pillérét, és tudjuk, hogy mind a három európai intézmény képviseltette magát a Göteborgi Szociális Csúcs találkozón. Versenyképes de tisztességes gazdaságot akarunk, továbbra is az európai szociális modellt megtartva akarunk küzdeni például a szociális dömping ellen, amit Juncker elnök asszony is szeptemberi az unió helyzetét eh, elemző beszámolójában kimondta. A fiatalok munkanélkülisége ellen különös eh, sem fontos intézkedéseket tennünk. A parlamentben, amikor beszámoltunk a több éves pénzügyi keret végrehajtásáról, elmondtuk, hogy 1,1 milliárd euró áll rendelkezésre még 2020-ig az ifjúsági garancia és más programok számára, ami világosan mutatja, hogy a pénzügyi válság által sújtotta fiatalok helyzetén mm, minden eszközzel javítani akarunk. A kiküldetés irányabb kapcsolatban sikerült egyensúlyt teremteni a, a munkaadók érdekei, illetve a munkavállalók szempontjai között. Az észt soros elnökség irányításával, az Európai Parlament részvételével az előadók elkezdték az egyeztetéseket, és remélem, hogy a következő hónapokban sikerül jelentős előrelépést tenni. Viszont a szakpolitikákat mindig helyben kell végrehajtani, és itt a finanszírozás fontos szerepet játszik, hogy a politika és a valóság közti különbségeket át tudjuk hidalni, és pozitív eredményeket érjünk el. Az eurozónában és az egész unióban növekedést tapasztaltunk, 2,2 százalék volt a növekedés az eurozónában, és 9 éves mélyponton van a munkanélküliség, 8 millió munkahely lőtt létre, és ez a, ennek a ciklusnak az idején történt. A nemzetpartnerekkel is együttműködünk, biztosítani akarjuk, hogy a pénzt korrektül és hatékonyan költsék el. Örömmel látom, hogy a számvevőszék eh, kimutatásai igazolják azt, hogy a hatékony munkánk, amelynek a célja a eh, eh, költségvetési szabályok egyszerűsítése és hatékonyabb a tétele volt, sikerrel járultak, és el így tudott erősödni a területi társadalmi és gazdasági kohézió. Ötödször állapította meg a számvevőszék, hogy csökkent a hiba arány az, az előző év 5,6%-áról, 2016-ban 4,8 volt az a hiba arány, és most először valóban demonstrálni lehetett, hogy a jogszerűség, a szabályszerűség elveinek a betartását sikerült elérnünk. A számvevőszék megvizsgálta a 2007-13 éves időszakban, de a, a kiadásokat, és csak a kiadásokat. Viszont a 2014 és a 2020 közötti programozási időszakban folytatódott a pozitív tendencia, a megfelelő felelősségi eh, nyilatkozatok tekintetében is. 2007 és 2013 közötti időszakos eh, időszakban a az ESZA esetében 3,9%-os volt a bruttó hibarány. 2016-os kifizetések esetében az összes pénzügyi eszköz esetében sikerült a DG foglalkoztatás felügyelete alatt 3%-os hibarányt elérni pénzügyi korrekciók figyelembe vételével 2016-os kiadásoknál 0,8% maradt a maradvány hibarány maradék hiba arány. Persze, amikor hibákról beszélünk, akkor nem csalásról beszélünk, vagy korrupcióról, vagy hatékonytalanságról, vagy eltékozott pénzekről, hanem az arról van szó, hogy nem teljesen a megfelelő szabályokkal összhangban került a pénzek elköltésére nagyon röviden dióhéjban úgy tudnám mindezt összefoglalni, hogy a pénzügyi szabályok egyszerűsítésére, korszerűsítésre való törekvésünk most meghozza a gyümölcsét. Egyszerűsödtek a költségopciók, most már sorban ötödik évben, és a számvevőszék nem talált semmilyen lényeges hibát a vizsgált területünkben, sem az előző négy évben, sem a következő időszakban. Az európai szociális alap kiadásai közül 35%-ot már a teljesen új korszerű szabályok alapján bonyítottak le, ez az előző időszakban még csak 7% volt. Tehát a leegyszerűsített költségopciókat egyre nagyobb mértékben alkalmazzák. Hét tagállam legalább a saját a borítékuknak a felénél alkalmazzák az egyszerűsített korszerűbb szabályokat. Az is igaz azonban, hogy a végrehajtás elég lassan indult ebben a ciklusban, a túl későn indult el a programozási időszak, csúszások voltak az MFF-ben, 2013. De decemberében egyeztek csak meg ebben az érintett intézmények, és pénzügyi fegyelem tekintetében is, amikor a szabályokat a gyakorlatban alkalmazni kellett, problémák jelentkeztek. A 2014 és 20 közötti programozási időszakban új szabályokat is bevezettük, például a kineveljelölt hatósága kapcsolatban, valamint az ex ante kondicionalitás szabálynak az alkalmazása és időben telt, és erőforrásokat igényelt de mégis azt tapasztaltuk, hogy az e, európai szociális alapforrásainak mintegy 96%-át e, sikerült alakálni. A különböző jelentések, előrehaladási jelentések is rámutatnak arra, hogy az ex ante kondicionalitás minden feltétele teljesült. És e, azt is elmondhatjuk, hogy a befektetési klíma javult, és a kiváló minőségű befektetések számára kedvezőbb környezet alakult ki. 2016-ban szeretnénk felgyorsítani a végrehajtást. Az ESZA projekt kiválasztási aránya 2016 év végi 20%-ról már most eh, felment, eh, tehát 2017 nyarára felment 40%-ra. Az előadó parlamenti kép tisztelt előadó, tisztelt parlamenti képviselők, önök is tudják, hogy az Európai Szociális Alap a legfontosabb EU szintű eh, instrumentum, amiből azt tudjuk támogatni, hogy eh, jobb munkahelyek legyenek létre, és egy befogadó társadalmat építsünk. Ennek a bizottságnak a politikai mandátuma alapján is eh, nagyon fontos, hogy mindenütt eredményeket érjünk el. A szociális területen különösen támogassuk a kiszolgáltatott, a pénzügyi válság által leginkább sújtott csoportokat. Ez mm, megfelelő beruházásokkal sikerült a makrogazdasági környezet ingadozásait kompenzálni. És elég rugalmas volt a rendszer ahhoz, hogy a bevándorlási és menekült válságra is megfelelő választ tudjunk adni. A leginkább kiszolgáltatottak és szegények közvetlen támogatást kaptak, ugyanúgy, mint a menedékkérők és más különösen sebezhető csoportok. Az ESSA mellett hatékonyan sikerült segítenünk a képzetleneknek, a munkanélkülieknek, azoknak, akik átképzésre szorulnak, azért, mert a változó viszonyoknak meg kell tudniuk felelni. Köszönjük az együttműködést az egész programozási időszakban. 2014 végére legalábbis 9,4 millió embert sikerült munkához jutatni. Közülük mint egy 300 ezeren önfoglalkoztatókká váltak, és 8,7 millióan szereztek képesítést vagy diplomát, azaz most már dokumentálni tudják azt, hogy az a programokból finanszírozott képzés során milyen tudásra, képzettségre tettek szert. A következő programozási időszak is kezdi már meghozni az eredményeit. Az ESZI, az ESZIF eh, teljesítéséről szóló első jelentés a következő hetekben eh, fog eh, megjelenni. És ebből kiderült, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésből 7,8 millió fiatalnak sikerült segíteni. 2017-ben 2 millióval csökkent a fiatalkorú, fiatal, munka fiatal munkanélküliek száma, és az Unióban folyamatos csökkenést látunk. Ez a csökkenés gyorsabb volt, mint amire számítani lehetett a makrogazdasági környezetben. És ez is világosá teszi azt, hogy ezeknek a szakpolitikáknak milyen nagy a hozzáadott értéke. A fiatalok foglalkoztatási kezdeményezése, amivel munkához, oktatáshoz vagy képzéshez akarjuk jutatni azokat a fiatalokat, akik az ifjúsági munkanélküliség által leginkább sújtott területeken élnek. Nos, egy 4,6 millió fiatalnak sikerült támogatást adni, és 2018-ig 11 millióan kaptak ajánlatot gyakornoki munkára, vagy a tanulmányaik folytatására. Tisztelt előadó, tisztelt képviselők, továbbra is további erőfeszítéseink is gyümölcsözőek lesznek. A jogszerűség, a szabályszerűség alapján eljárva próbáljuk megvalósítani azokat a politikai célokat, amelyekben a parlament és a bizottság megegyeztek. Az MFF félidős értékelés alapján továbbra is szeretnénk az ESZA szabályait egyszerűsíteni. Itt például 100 ezer euróval meg kívánjuk megemelni azt a küszöböt, ami alatt kötelező az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés alapján ajánlatokat tenni. A 2014 és 2020 közötti programai programozási időszakban tovább fogjuk tudni javítani az ESZA végrehajtásának az eredményességét, és folytatódni fog az a pozitív tendencia is a jövőben is, amit tapasztaltunk a szabályszerűség, a jogszerűség elvének betartása alapján de azon is gondolkoznunk kell, hogy hogyan tudnánk továbbra is radikálisan egyszerűsíteni a szabályokat, és a végrehajtás, az alapok végrehajtása során tapasztalt kihívásokra milyen választ tudjunk adni hatékonyabb kifizetés kapcsán jobban oda kell figyelni arra, hogy a pénzből, a támogatásokból valóban keletkezik-e hozzáadott érték, valami, amivel javul az európaiak élete. A következő MFF kapcsán lesznek egyeztetések, azt szeretnénk elérni, hogy az emberi tőkébe irányuló befektetések tovább erősítsék a szociális piacgazdaságot és azokat a szociális jogokat, amelyeknek a megerősítéséről megegyeztek az EU intézmények a Göteborgi csúcs találkozón. A szabályaink célszerűek kell, hogy maradjanak, és megfelelő egyensúlyt kell teremteni a teljesítmény és a szabálykövetés között. Az európai intézmények, tagállamok és a szociális partnerek eh, teljesen kell, hogy eljárjanak, eh, és így a szociális pillérben foglaltak mindannyiunk számára valósága válhatnak. Köszönöm, és örömmel válaszolok majd kérdésekre. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönjük szépen önnek és munkatársainak, hogy választottak az írásbeli kérdésekre. Tudom, hogy ez sok munka, de nagyon hasznos számunkra írásban is megkapni a válaszokat, és az eszmecserén ezekre támaszkodni. Most Szeller úrnak, a jelentéstevőnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést szeretnék kérni Ivanov asszonytól és Tyson asszonytól, hogy hátat fordítok nekik, de nem úgy vagyok udvariatlan, itt kell, hogy üljek a teremben. Ivanovna asszonynak és munkatársainak, valamint a számvevőszéknek nagyon hálás vagyok a 2016-os éves jelentésért, amely alapot képez a munkánkhoz, azért, hogy a mentesítési jelentést a 2016-os évre nézve elkészítessük a bizottság számára. És tisztelt Tyson biztos asszony, önnek főigazgatójának és munkatársainak is köszönöm szépen, hogy 48 kérdésünkre választattak írásban. Nagyon sok számadatot kaptunk, és ez a jelentés nagyon fontos számunkra. Hangsúlyozni szeretném azt, amit mindig van a mint Tyson asszony elmondtak, hogy sikerült a hibarátát a strukturális alapok megvalósításánál, az európai szociális alap megvalósításánál csökkenteni. A hiba arány a 2% körüli küszöb táján mozog, és ez lehet eh, tőséget biztosít arra, hogy a megfelelőség szavakról kevesebbet beszéljünk, hanem ehelyett inkább a teljesítményekre összpontosítsunk, amelyeket eh, el szeretnénk írni a struktúrális alapokkal. Illetve a számadatok mögött eh, emberi sorsok vannak, és fontos, hogy ezeket kihangsúlyozzuk. Hiszen itt olyan személyekről van szó, akik rászorulnak a segítségünkre. Az Európai Unió tagországaiban, Tyson biztos asszonyra utalt is, ami a foglalkoztatási helyzetet illeti, pozitív fejlemények érzekelődtek az új 2017-es kohéziós jelentés kimutatta azt, hogy 71%-os a foglalkoztatási arány és a munkanélküliségi arány, 11%-ról 8,6%-ra csökkent. Mindez kapcsolódik a makrogazdasági feltételekhez, de azt is meg kell, hogy állapítsuk, hogy a tagországokon belül nagyon különbözőek az eredmények, a formák. Bizonyos tagországokban a foglalkoztatási ráták magasabb, magasabbak, a munkanélküliségi arány alacsonyabb, más tagországokban pont ennek az ellenkezője igaz. És biztos asszony, illetve a munkatársai utaltak az írásbeli válaszaikban arra, hogy új kihívások állnak a szociális politika előtt. Az elmúlt években nagyon sok személy érkezett menedékjogot kérőként, bevándorlóként, menekültként eh, az Európai Unióba, és eh, nagyon gyakran a képesítési szintjük nem felel meg a munka erőpiaci követelményeknek, eh, gyakran vannak köztük analfabéták, és nem beszélik az Európai Unió országainak nyelveit. Ez új kihívások elé állít bennünket, amelyeket szociálpolitikai szempontból is kezelni kell, Éppen ezért a struktúrális alapokat újra kell gondolni. A számbevésik különböző forrásokra utalt a számadatoknál, és a felkínált szakmai képesítések nem mindig felelnek meg a piaci igényeknek, és ez a diszkrepancia akadályozza a további fejlődés. A bizottság ezt a magyarázatot elfogadta, viszont utalt arra, hogy a munkaidő is szabálytalan, illetve a, a munkafeltételek is nagyon változóak. A bizottság véleménye szerint hogyan illeszkedik a két magyarázat egymáshoz, illetve az eurózóna számára, illetve az európai szemeszter szempontjából, hogy látja a helyzetet, illetve a tagországban a strukturális változást, tagországi erőfeszítéseket hogyan értékeli a bizottság. Emlékszem, arra, amikor Németországban a 90-es években az újraegyesítés után a munkanélküliségi arány magasabb volt, sokkal magasabb volt, mint most, és a munkaerőpiacon különböző intézkedések történtek. 200 e, e, e, mérési technikust képeztek Berlinben, holott a munkaerőpiac nem tudta őket felvenni statisztikai adatokra támaszkodtak, viszont azok az emberek, akik részt vettek ebben az átképzésben, rajtuk nem segítettek, és egy olyan plusz képesítést szereztek meg, ami nem jelentett plusz perspektívát számára. Azt gondolom, hogy ha ilyen formációk még léteznek, akkor erről fontos vitát nyitni. Az európai szemeszter kapcsán a foglalkoztatásügyi főigazgatóság figyelmét egy pontra fel szeretném még hívni. A költségvetési hatóság többször felszólította már a főigazgatóságot arra, hogy az ország specifikus ajánlásainál az európai szemeszter kapcsán az éves jelentésbe is vegye be. Ez sajnos mindez ideig nem történt meg. A parlament továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy eh, a foglalkoztatásügyi főigazgatóság eh, az ország eh, specifikus ajánlásoknál javaslatokat fogalmazza meg, tehát várjuk a javaslataikat. Itt nem titokról van szó, hanem a nyílt vitának mindez részét kell, hogy képezze. Egy súlypont, ami egy nagyon fontos pont az a um, um, munkahelyteremtési kezdeményezést uh, uh, jelenti. A 700 ezer uh, fiatal vett részt um, különböző továbbképzési intézkedésekben, és fontosnak találtam azt, hogy itt az intézkedések fenntarthatósága megvalósuljon, annak érdek, érdekében, hogy ennek a kezdeményezésnek a, a hatása nem erüljön ki, úgy, mint annak idején a, a e, mérési technikusoknál. Hiszen az, annál nincs rosszabb, hogyha ezek az intézkedések reményt keltenek, viszont e, a fiatalok e, nem tudnak a munkához jutni, és az utcán találják magukat. Azt gondolom, hogy a hiányos finanszírozás egy agasztó folyamat hasonlóan, mint a regionális alapoknál, illetve más struktúrás alapoknál, az Európai Szociális Alapnál is meg kell állapítsuk azt, hogy november közepéig mindössze 30%-át használták fel a az összegeknek, és ezek 40%-a előleg fizetés, az Európai Szociális Alap esetében nem jobb a helyzet. Október közepéig 5,1 százalékát hívták le a rendelkezésre álló összegeknek. Ezek nagy része előleg kifizetésként történt megvalósításra, és a a bizottság magyarázatként azt mondja, hogy az N plusz 1-ről N plusz 3-ra növelték a felhasználási időszakot, az elmúlt támogatási időszak jelentős kezdeményező, jelentős késekedéssel vette kezdetét, és nagyon sok eszközkezelő a régi támogatási időszakból dolgoz fel kérvényeket, függetlenül attól, hogy az N plusz 3 már a múlté, hogyha ez a folyamat továbbra is fennmarad, akkor fennáll annak a veszélye, hogy az új támogatási időszakban, amely késlekedéssel indult, meg kell, hogy hosszabbítsuk a jelenlegi támogatási időszak megvalósítását. A felgyorsítás kérdése nagyon fontos kérdés, és a bizottságot kérdezem arról, hogy például az plusz 3-at M plusz 2-re, vagy M plusz 1-re csökkenti -e, és ez felgyorsítja a folyamatot, ami a szociális alapok megvalósítását illeti. Én személy szerint azt gondolom, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint szkeptikus vagyok e tekintetben de a tagországokat valahogy rá kell, hogy bírjuk arra, hogy eltökéltebben lépjenek fel a szociális alapok megvalósításában, és az ezzel összefüggő célok megvalósításában. A 25-ös kérdésünkben a bizottság ajánlásokat fogalmazott meg, a nem aktívak elérés területén hiányos sok az intézkedések, és itt pusztán arról beszélünk, ami az európai költségvetésből származik, de az Európai Szociális Alapot is társfinanszírozzák a tagországok. Itt mi a helyzet? A fiatal munkanélküliek fenntartható betagozódása, és ezek az ajánlások a tagországoknak szólnak, viszont számunkra a bizottság a partner, a bizottság hogyan dolgozik együtt a tagországokkal annak érdekében, hogy itt javulás legyen érzékelhető. Egy további pont, amit biztos asszonyon szintén megemlített, az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap, Ez egy bizonyos ideje már létezik. A, a bizottság arra kérdésre, hogy a költségvetési eszközöket csökkentik-e, nem fogják csökkenteni. Viszont felmerül a kérdés, hogy a jogalapot nem kéne mindehez megváltoztatni. Amit az elmúlt években láttam a tagországi kérvények kapcsán, munkaerőpiaci intézkedéseknél, tömeges elbocsátások elepén, esetén ez gyakran nem kapcsolódik a globalizációs alaphoz. Az alapot azért hozták létre, hogy olyan régióknak segítsenek, ahol vállalkozások távoznak a régióból, és az Európai Unión kívül telepednek le és olyan esetekben, ahol az 500-at túllépi az elbocsátottak száma, kereskedelem az elbocsátásoknál is történik támogatás nyújtás, itt felmerül bennem a kérdés, hogy mindez igazából kapcsolódik-e a globalizációhoz, vagy pedig a, a gazdasági fejlődés miatt van ez így. Azt gondolom, hogy így lehet, hogy olyan régiókat támogatunk, esetleg, amelyeket az a munkanélküliség ugyan érint, de úgy érzem, hogy mindehez a jogalapot lenne fontos megváltoztatni, és a munkaerő politikai intézkedéseket meg kellene szüntetni, illetve nagyon fontos az eljárást egyszerűsíteni, a 11-es pontban, illetve 11-es kérdésre számadatokat adtak meg számunkra, azzal kapcsolatban, hogy a rendelkezésre bocsátott eszközöknél, a tömeges elbocsátásnál eh, ezek eh, hogyan érték el az elbocsátott munkatársakat. Itt 19 és 88 százalék közöttiek a számadatok, és azt gondolom, hogy itt is fontos lenne javítani. Ami az igazgatás és ellenőrzési rendszereket illeti, a 2016-os évben 23 programmal kapcsolatban fogalmazott meg fenntartás a bizottság, ebből 5 Németországban valószult meg, Spanyolországban, és Spanyolország és Olaszország már két éve fenntartást kaptak felmerül bennem a kérdés, hogy miért nem sikerült ezeken korábban javítani. 2016-ban 200 millió eurót vont vissza a 2006-os támogatási időszakból. Itt a pénzek visszakövetelése miért vesz 10 évet igénybe? azért tart olyan sokáig a visszakövetelés, mert az igazgatási struktúrák bizonyos tagországokban nagyon bonyolultak, illetve jogi és technikai problémákat vetnek fel az információs technológiai rendszerek. Itt pontosan milyen nehézségekről van szó. Nemrégiben találkoztam Németországban az eszközkezelő intézményekkel, akik már részben több támogatási időszakon keresztül kezelték az eszközöket, és ők azt mondták, hogy maga az eljárás még számukra is, mint tapasztalt eszközkezelők számára túlságosan bonyolult, különösen az ex ante kondicionalitást illették kritikával, és azt gondolom, hogy itt is fontos lenne egyeztetni az eszközkezelőkkel, annak érdekében, hogy a szociális alapok megvalósítását javítsuk, illetve nagyon fontos a kijelölésnél is az eljárásokat egyszerűsíteni. Az nem történik meg, akkor a megvalósításnál is késlekedés történhet. A bizottság abból indul ki, hogy a költségek 35%-át az egyszerűsített költsége beszámoló segítségével lehet elszámolni, és viszont csak hogyan magyarázza azt, hogy az egyszerűsített költségeljárásnál miért nem gyorsult fel a folyamat. És a kokóban ez egy kedvenc e, témánk, a finanszírozási eszközök. A bizottság mindig azt mondja, hogy az európai költségvetések teljesítik az összes átláthatósági és beszámolási kötelezettséget. Ebben az összefüggésben a költségvetési bolygókra helyezném a hangsúlyt a négyes pontban különösen, ami a pénzügyi struktúrákat illeti. Azt gondolom, hogy az átláthatóság másik, hogy kinézzen Öttinger biztosan egyetértek azzal, hogy az inflációnak kitett eh, eszközök, amelyek az európai költségvetésen kívül helyezkednek el, fontos, hogy eh, az európai költségvetésbe visszakerüljenek. És biztos azt, hogy örülnék neki, hogyha ön osztozna véleményemben. És ez nem csak az én véleményem. Még nem látjuk be előre, de azt gondolom, hogy a különböző pénzügyi eh, eszközök vajon több munkahelyet teremtenek-e, illetve hogy mi történne, hogyha nem közvetlenül a bizottság kezelni ezeket. A bizottság büszkén utalt arra, hogy 2016 végéig 62 ezer mikrohitelt nyújtottak, és egy hitelre 101 euró administratív költség jutott, hogy ezt mind összevetjük, akkor 6 millió euró banki költségről beszélünk, amit a bankok kapnak meg, és nem, ezek, nem állnak ezek az összegek már rendelkezésre a szociális politikákhoz. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ahogy látja, biztos asszony, elég pontos jelentéstevők van, aki e, számos kérdést feltesz, úgyhogy e, megadom a szót most önnek, mielőtt a többieknek megadom a szót, hogy kérdéseket tehessenek fel. Kérem, próbálja meg válaszolni a jelentéstevő kérdéseire. Köszönöm, elnök asszony. Flamandul fogok válaszolni, mert bízom, tudom, hogy az Európai Parlamentben kitűnő tolmácsok dolgoznak, és így pontosabban tudok fogalmazni. Köszönöm az előadónak a konstruktivitást, nagyon sok pénzről van szó az alapok kapcsán. Köszönöm a konstruktív hozzáállást és a jó együttműködést. Úgy gondolom, hogy általában is elmondhatom, Ugye az előadó azt mondja, hogy most már javult a helyzet, csökken a munkanélküliség évek eh, során, folyamatosan csökkennek a számok, de azért nagy különbségek vannak a tagállamok között, és ez tényleg így van. Szinte teljes foglalkoztatottság van néhány tagállamban, még más országokban 20% feletti a munkanélküliség. Tehát minden előrelépés gazdasági növekedés ellenére az alapok felhasználása, jó reformprogramok eh, eh, ellenére is eh, azért még nem mindenhol indult újra a növekedés. És ahogyan az előadó is elmondta, új problémák jelentkeztek. Egyrészt a nagy menekült hullám miatt, ilyet még korábban sose láttuk, de ezen túlmenően is szembe kell néznünk a globalizáció és a digitalizáció által jelentett kihívásokkal. Az első reakcióm erre az lenne, hogy továbbra is gondot jelent számunkra, kihívásokat, és a következő MFF-ben, tehát a 2020 utáni MFF-ben biztosítani kell, hogy elég pénz maradjon a szociálpolitikára, ami jól látható mindenki számára, amit hatékonyan költenek el, és ami a mostaninál jobban kapcsolódik az európai célkitűzésekhez, hogy európai pénzekkel európai hozzáadott értéket tudjunk teremteni. Itt elsősorban arra gondolok, hogy a tagállami reformokhoz is jobban kell, hogy kapcsolódjanak vannak ezek az EU-s támogatások, az ország specifikus ajánlásokban is ezt demonstrálni kell tudni, és az szociális más támogatásokkal kapcsolatos eredményeket tovább is figyelemmel kísérjük. Az ifjúsági garancia és a foglalkoztatási kezdeményezés kapcsán ugye mm, ajánlatokat kell, hogy kapjanak a fiatalok. Mm, a kérdés az, hogy hogyan tudjuk értékelni ezeket az ajánlatokat, hisz, amelyekre azt mondjuk, hogy ezek nagyon jók, kiválóak kell, hogy legyenek. Nagyon sok esetben nem tudjuk igazából ezt jól meg, megítélni és nyomon követni, ezért jobb indikátorokra van szükség, az MKO dolgozik ezen, de hát nem tudunk minden teljesen nyomon követni. Amit azt látunk azonban az az, hogy a nítek, tehát azok a fiatalok, akiket már az útszélén hagytunk, akikkel már nem törődik senki, Nos, itt nagyon nehéz ilyen fiatalok emberek számára négy hónapon belül egy jó minőségű állást felajánlani. Ez nem mindig könnyű. Ez volt az első megjegyzés a számvevőszéki jelentés jelentésben is. Tehát először is időre van szükség, hogy regisztrálassuk ezeket az embereket, akik a legmesszebbre vannak a munkaerő piactól. Ezért új megközelítésre van szükség, ne csak a Public Employment Service, a klasszikus állami eh, munkaközvetítőkre kell hagyatkozni, nem alternatívákra van szükség, ott eh, helyben eh, segítőkre, szolgálatokra, akik a, a needs-ekkel foglalkoznak, ezzel foglalkoznunk kell, és így kell a projekteket is irányítani, ahol ezek a sem munkával, sem oktatási helyen még nem rendelkezők regisztrálhatják magukat, és esélyt, perspektívát kapnak egy, állá, egy állásra. De hát ez az időszak biztos, hogy hosszabb kell, hogy legyen, mint a négy hónap. Ezt a szakpolitikát a tagállamok kell, hogy végrehajtsák, hiszen a tagállamok tudják biztosítani az újonnan létrejövő munkahelyek minőségét. Itt elég szegmentált a munkaerőpiacon, vannak részmunkaidős, nagyon rugalmas munkahelyek, és van, akik számára ez megoldás, és tetszik nekik, mások viszont nem így vannak ezzel. Valaki, aki például családot akar alapítani, ennek egy jó, biztonságos, stabil munkahelyre van szüksége, hiszen akkor kezdi ki alakítani az életét. Ajánlásokat fogunk kidolgozni a szemeszter kapcsán. Hogyha egy kicsit hosszabb kitekintésben gondolkozunk, akkor igenis a reformokat végrehajtják a tagállamok. Ide itt strukturális reformokról van szó, amelyek a, a tagállamoknak végre kell hajtani, meg kell változtatni a munkaerő eh, piaci politikát, és ez nem megy egyik napról a másikra. Magunk mögött hagytuk a válságot, beindult a növekedés. Egy sor eh, vállalat azonban még nem eh, kínál biztonságos, hosszú távú munkahelyeket, sokszor bizonytalan, rövid munkaszerződés nélküli állásokat kínálnak, de remélhetjük, hogy ezek később egy jobb minőségű és stabil, biztonságos munkahelyi lesznek át átalakíthatók. Következő pont a skills agenda. A munkaerőpiac egyik nagy probléma az, hogy az emberek készségei nincsenek összhangban a munkaerőpiaci igényekkel. Van sok üres állása, és van még mindig sok munkanélküli fiatalok és mások is. És azt látjuk, hogy a munkaadók 40%-a mindig azt mondja nekünk, hogy nem találják meg a megfelelő embert azokra az állásra, amelyek betöltetlenek. Tehát ez a skills-jobs mismatch egy probléma. Vannak kiváló kezdeményezések, a Skills Agenda a parlament támogatta ezt az ajánlást, ezt a kezdeményezést, 10 pontból áll ez a Skills Agenda, és jelenleg mindegyik végre lett hajtva. A legfontosabb, a leglényegesebb elem, a szakmai képzés, kiváló minőségű képzés, ezen még dolgozni kell, az összes többi megfelelő vágányra lett terelve. Akkor is, hogyha a fiatalok képzési programokban vesznek részt, akkor is gondoskodni kell arról, hogy olyan területre képezzük őket, amely iránt van kereslet a munkaerőpiacon. Azt tapasztaltuk a magasabban képzettek esetében is, hogy Sokan találnak ugye a munkát, de túl kvalifikáltak ahhoz eh, az álláshoz, amit eh, megtaláltak. Ezért eh, a, ugye a tanterveket még mindig nem igazították hozzá a munkaerőpiac igényeihez. A munkaerőpiaci változásokat nyomon kell követni, jó alapkészségekre van szükség, ezzel sokan nem rendelkeznek. Ez is egy nagyon fontos pontja a skills agendának. Az általános képzésben is jobban oda kell figyelni arra, jobban vagy nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon például a duális rendszer, tehát a gyakorlati és az elméleli oktatás párhuzamosága. Nincs értelme három egyetemi diplomát begyűjteni, és aztán még mindig meg kell, nem talál valaki megfelelő képzettségének való állást. A duális rendszer, ugye ennek Németország a bajnoka, ez ott nagyon jól működik, mi is különböző programokkal itt Európában ezt próbáljuk erősíteni, hogy valóban egy nagy fordulat következzen be. És ez egy kulturális kérdés. Németországban vagy Ausztriában működő kultúra. persze pedig persze nem lehet azonnal átültetni egy másik országban, ehhez időre van szükség, de a tagállamok ezt már jól megértették, és kezdenek alakot ölteni a reformok. Feltett egy kérdést a késedelmekről, hát ezek több oka is van, ezeket felsoroltuk. Azután, hogy mi a véleményem az N plusz X-ről, hát ott azt tapasztaltuk, hogy az N plusz 3 oda vezet, pontosan a szükséges fegyelemnek a fordítottja következik be. Lehet, hogy a tagállamok azt gondolják, hát még van időnk, majd, majd, majd ez meg lesz. Azután ugye a következmény lesz az abszorpcióban a csúszás, és a rendelkezés álló eszközöket nem tudják felszívni, felhasználni ahogy hogy ezt megoldjuk, hogy segítsünk a tagállamoknak, eh, hogy ne kockáztassák eh, azt, eh, hogy végül is nem tudják elkölteni pénzeket. Tehát ez, ez a cél, de az N plusz 3 szerintem túl sok, az N plusz 1 az lehet, hogy túl rövid. A javaslatom, hogy engem megkérdeznek arról, hogy én mit ajánlanék, akkor szerintem az N plusz 2 biztos, hogy jobb, mint az M plusz 3. Az M plusz 1 az talán kicsit túl magas követelményeket támasztana a tagállamoknak. Tehát amit mi elkészítünk a 2020-ig tartó időszakban, ott majd erre már oda fogunk figyelni. A makrogazdasági kondicionalitás felmerült, az ex-ante kondicionalitás, ezt is meg fogjuk vizsgálni. Azt láttuk, hogy az összes feltétel a, valóban késedelmet okozott, ugyanakkor ennek eredményeképpen most már megfelelő alapok állnak rendelkezésre a tagállamokban ahhoz, hogy ezeket a pénzeket fel tudják szív, szívni. Több országban ugyanis a szükséges reformokat eredményezték ezek a feltételek, a kondicionalitás, és olyan reformokat, amelyek máskülönben nem hajtottak volna végre. Ezért ezt végig kell vinni, különösen a 2020 követi utáni időszakban a költségvetésekben nagyon jól meg kell nézni, hogy milyen típusú kondicionalitásra, feltételrendszerekre van leginkább szükség. Azután még egyszer a need-ek. Azt hiszem, hogy nem erre alapvetően már válaszoltam. A globalizációs alap és a tömeges elbocsátások kérdése, és hogy ezzel mit tervezünk. Nos, erre azt kell, hogy mondjam, hogy az EGF, az EGA, a globalizációs alap működik, 150 jel per év eh, hívható ebből, Természetesen mindig a jogalkotó dönt, és ezért elég lassú ez a folyamat. A következő időszakban mondjuk vizsgáljuk, hogy nem tudjuk, nem tudnánk-e felgyorsítani a folyamatot. De az EGA maga működik ebben az időszakban, de valahol felírtam itt az összegeket, Igen, itt van. Tehát az újraintegrációs arány, azok, akik újra munkát találtak a globalizációs alapnak köszönhetően 58 százalék. Itt is nagyon nagyok a különbségek a programok között, a tagállamok között, egyes tagállamokon belül is. A sikert elő idéző tényezőket, az integrációt elősegítő eh, tényezőket meg kell vizsgálni, és eh, figyelembe kell venni azt is, hogy különösen elmaradott régiókban nem eh, igazán könnyű újra integrálni az embereket, és amikor, ha nem találtak közvetlenül munkát, akkor is legalább biztosítani kell, hogy legyen egyfajta empowerment, hogy az erősítsük az embereket, hogy több soft skill-el eh, rendelkezzenek, és eh, továbbra is eh, felajánlják a tudásukat a munkaerőpiacnak, hogy továbbra is keressenek munkát, itt sok minden helyi tényező is belejátszik, partneri kapcsolatokat létrehozva erősítene lehet a kohéziót helyben, és um, különösen a problémás régiókban ez nagyon fontos, ahol uh, bizonyos ágazatokban uh, sor került tömeges uh, elbocsátásokra. Ezt a 100 50 milliót ezt nem mindig költik el, mert elég hosszadalmasak az eljárások, de arra is oda kell figyelni, hogy azért ne görgessük ezt magunk előtt túl sokáig. Ugye itt van a digitalizáció, a globalizáció mellett, és szükség van, hogy legyen egy puffer, hogy legyen valami, ami ellenállóvá teszi a gazdaságot, és ami lehetővé teszi, hogy a nehézségekkel küzdő régióknak azonnal tudjunk segíteni. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit tartalmaznak a jogszabályaink a szerkezetváltással kapcsolatban. Persze ez sem mindig könnyű. Van szerkezetváltásra vonatkozó olyan jogszabály, ami szerint a, vállalatoknak időben tájékoztatást kell adni, tájékoztatniuk kell mindenek előtt a szakszervezeteket, eh, egy kicsit előre kell tekinteniük erről hamarosan készül egy jelentés, hogy a valóságban ezeket az intézkedéseket hogyan valósítják meg a tagállamok, hogy kezelik el ezeket, és ennek alapján majd tovább gondolkozunk azon, hogy szükség van-e további kezdeményezésekre. Itt van azután a Simplified Cost Option, ez az egyszerűsített költség opció. Ezt jól, sokan alkalmazzák, sokkal többen, mint az előző programozási időszakban, ami pozitívum. Az előző időszakban az ESZA kifizetéseknek csak a 7%-ánál alkalmazták ezt az egyszerűsített opciót, most már ez 35%, több tagállam 50% fölött van, és ez nagyon bátorító, biztató hogy miért vannak még kételjék a tagállamoknak, hol vannak a problémák. Én azt mondanám, hogy amit az ember nem ismer, azt abban nem bízik, és a tagállamok időnként félnek a jogbizonytalanságtól, hiszen ez, ez mindenféle egy bizonytalansági tényezőt is magában rejt. Hogy mit teszünk? ebben az időszakban is, és itt erősíteni kell a jogbiztonságot, delegált jogi aktusokkal dolgozhatnak a tagállamok, amiben pontosan meghatározzuk a részleteket. 14 olyan tagállam van, ahol már alkalmazzák a Simplified Cost Option-t és a delegált jogi aktusokat, 7 milliárd pontot tesz ki a, ez az arány a teljes az európai szociális alapból folyosított támogatásokon belül. Persze vannak ilyen csomagszerű standardizált ajánlatok, hogy a tagállamok, illetve a projektvezetők nem kell, hogy az egész folyamaton végig menjenek, hanem felhasználhatják ezeket a standardizált csomagokat az omnibus rendeletek kapcsolatos tárgyalás során, és ezt tovább fogjuk vizsgálni. A mi előtti célunk az 50 százalék volt, de hogy hol, hova tegyük a küszöbök, ami alatt már kötelező legyen az egyszerűsített eh, költségrendszer. Nos, ez 100 eh, ezer eh, eurónál indultunk, most már 50 ezer euróig lementünk, és nyilvánvalóan vannak itt új finanszírozási formák. Először is abból indulunk ki, hogy mik az előzetes célkitűzések, és hogyha a projekten sikerül ezeket a célkitűzéseket elérni, akkor a költségek kifizetése kerülnek, anélkül, hogy minden egyes költségtételnél bonyolult eljáráson kelljen végigmenni. Ezzel a tagállamokat szeretnék arra bátorítani, hogy inkább válasszák ezt az egyszerűsített opciót, a költségelszámlási opciót. A mikrohitelek a következő hitelezni részt venni, az a garanciák kérdése. Az eszív alapoknál már teljesen kimerült a mikrohitelek kerete, hiszen itt jó vonzó projekteket akarunk csak ebből finanszírozni. minél könnyebb a kölcsönt igénybe venni, annál rugalmasabban lehet a célkitűzéseket is meghatározni. Itt általában a közvetítők is szerepet kapnak, akiket javadalmazni kell, itt lesz lehetne jobban is csinálni a jövőben. Lehet, hogy most még túl sokat dolgozunk, mindig is az Európai Beruházási Bankkal, vagy az Európai Beruházási Alappal. Persze, ők meg akarják őrizni a három a besorolásokat, és ezért sokszor túl sok mindent kérnek. Meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan lehetne növelni a költséghatékonyságot. Mikrohiteleknél ugyanis eh, tulajdonképpen a piacot kellene erre növelni, hogy többen E, vegyék ezt igénybe, mert akik ilyen mikrohitelekkel fejlesztenek, az nagyon stabil munkahelyeket hoznak létre. Hogyha mondjuk százezer ember e, tudunk e, munkához juttatni, lehet, hogy utána lesz egy multiplikátor hatás, és akár 170 ezeren is munkához jutnak majd. Ugyanakkor, tehát így növelni lehetne a szociális piacot és az ilyen mikrohitelek számára. A pénzügyi ágazatot, a bankokat kell összehozni azokkal az emberekkel, akik szociálpolitikával foglalkoznak. Tehát a bankárok eh, meg kell, tanulják azt, hogy a szociális szféra beruházásai mik, eh, hogy ott érdemes beruházni. És fordítva, a szociális területen dolgozók is meg kell, hogy tanulják, hogy fel lehet használni különböző pénzügyi konstrukciókat, és nem csak a garancia vagy, az á, vagy a szubvenció létezik, hanem vannak más pénzügyi instrumentumok is. Az MFF architektúrójára is rákérdezett az előadó. Nem értettem azonban egész pontosan a kérdését, ezért ezt talán ezzel kapcsolatban talán később vegyük majd fel a kapcsolatot. Remélem, hogy megfelelő választottam a kérdésekre, és várom a továbbiakat.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 eltérnek egymástól a kedvezményezettek véleményei, vagy ahogy ők érzékelik ezt a programot, attól függően, hogy sikeresebbek, kevésbé sikeresek, mennyi pénzt kapnak, stb. A szociális alapokra és az ifjúsági garanciára gondolok, illetve más Horizon 2020-as programra. Végeredményben arra jutottunk, hogy itt Az Európai Unióban két forma, két lehetőség van a foglalkoztatás támogatására. Az egyik az excellencia program, ezek is ösztöndíjak, vagy pedig a professzoroknak, szakértőknek kínált szerződések, illetve a szociális alap. Itt is vannak támogatások, szerződések, az oktatásra nyújtott, képzésre nyújtott támogatások, stb. De nagyon különbözőképpen érzékelik az egészet a kedvezményezettek, nagyon eltérően. Nyilván, hát itt sajnos önre jutott a legkellemetlebb rész az egészből. A fiatalok akik se nem iskolában nem járnak, se nem képzésben, se nem dolgoznak. Nos, az ő esetükben gyakran az a helyzet, hogy nincs igazán lehetőségük. A Horizon 2020-ban más a helyzet. Nem látok itt túl nagy különbséget, ami az összegeket illeti. A Horizon 2020-ban sem annyira hát csúcsfizetésnek megfelelő ösztöndíjakat osztanak ki, de ahogy ezt az európai intézmények itt bemutatják, tulajdonképpen ez körüllengi bizonyos eh, kiválósági aura, akinek lehetősége van részt venni e, ebben, az úgy gondolja, hogy hirtelen majd e, ezzel azonnal híres lesz és a csúcsra jut. Nos, hát ez nem így van a valóságban, de így látják sokan. Mások nem néha az embernek az, a véle, az az érzése, hogy, hogy ezekkel a programokkal inkább belekényszerítik valamiben, amit nem is akart csinálni. Na, minden esetre egy tanulmány keretében meg lehetne vizsgálni ezt. A jó gyakorlatok cseréjéről is szó van itt, a különböző segítségek, támogatások, értékeléséről. Nagyon sok pénzről van szó, tehát az excellencia szempontjából is eh, érdemes lenne ezt megvizsgálni, nem csak mint segítségnyújtás, ami nem is eh, annyira hatékony. Lényeg az, hogy tanuljunk egymástól. A mentesítési ajánlások is eh, felmerülnek itt. De ezt önök is tudják, összességében elég pozitív a helyzete. Tehát ez a szociális pillér nagyon fontos számunkra. Nagy reményekkel tekintünk ez elé. Nagyon fontos, hogy a hézagot feltöltsük, kitöltsük. Kérdezem, hogy ön hogy látja ezeket az ajánlásokat, tapasztalatai, mit mutatnak? Az ifjúsági garanciát, ezt a két projektet hogyan látja? Olyan túl nagy programok ezek, de mégiscsak fontosak az ágazat szempontjából. Mennyiben tudjuk a jövőt garantálni? Költségvetési szempontból is. Köszönöm szépen a kérdést. Én, árnyék, én is árnyék jelentőstevő vagyok, az ALDE árnyék jelentéstevője, nekem rövid kérdéseim lesznek. És biztos az, hogy megpróbálom a költségvetési ellenőrzési kérdésekre koncentrálni a kérdéseimet, mert hát ezen kívül persze ki tudnék térni a, a ki küldetésekre, a foglalkoztatási kérdésre és ezekre a programokra, de most próbálok a kontra koncentrálni. Zeller úrral egyetértek a komplex administratív struktúrákat illetően, ezt én is hangsúlyozni szeretném. Ez a komplexitás, ez az összetettség, ez nagyon nehéz a kedvezményezettek számára ebben nagyon óvatosnak kell lenni. Mire vonatkozik konkrétan az egyszerűsítés? Én örülök az egyszerűsítésnek és ennek az eredményeinek, és az egyszerűsített költségopcióknak. Ami az egyszerűsített költségelszámolási opci- opciókat illeti, ez, ha ez csökkenti a kedvezményezettek ö, bürokratikus lehet, leterheltségét, és csökkenti a hiba határt, akkor miért kell még külön ösztönözni ennek a használatát? Miért kell a tagállamokat erre ösztönözni, amikor tudják, hogy ez előnyös? öntől és a szemevőszéktől is kérdezem, hogy a, hogy a tagállamok miért visszafogottak az egyszerűsített költségelszámolási opcióval kapcsolatban. Miért? Van valami azért, mert ehhez orientált elszámolásra van szükség? Az utolsó kérdés pedig az állami segítségnyújtás, az állami támogatás. Több tagállam is hangsúlyozza, hogy az állami támogatások komplexitása fontos téma. Az állami támogatás végrehajtásában különböző definíciók vannak az egyes tagállamokban, tehát az a határ térségekben a gazdasági, versenyképességi projektek nagyon kérdésesek. Ez nagyon lényegesek az hiszen egyes régiókban, területeken konkrétan ezekre az állami seg támogatásokra vannak utalva ahhoz, hogy egyáltalán eh, segítséget vagy támogatást vagy szolgáltatást tudjanak nyújtani. Vannak-e eh, valamilyen tervek arra, hogy a, az állami támogatási szabályokat egyszerűsítsék? Próbáltam konkrétan eh, költségvetés ellenőrzésre koncentrálni. Most megadom a szót Pirinszki úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is próbálok röviden, röviden fogalmazni. Eh, azt várom, hogy Szervusz eh, úr és Tyson asszony befejezzék a beszélgetést. Tisztelt biztos asszony, örülök, hogy itt van. és részt vesz ebben az eszmecserében. Röviden három kérdésem van. Az egyiket már felvetették a kollégák, az 5,1%-os ESF lehívási ráta 2017 végére. Ön három okot említ, hogy miért van ez így. Ez egyik az N plusz 3-as szabály, aztán egy másik pont a 17-es kérdésben az ex ante feltételez kötöttségek kötöttséghez kapcsolódik, és van még egy e, pont, amit kiemel az írásos válaszában, hogy a tagállamok nagyon óvatosak az éves elszámolások és a netto finanszírozási korrekció bevezetésével kapcsolatban. Ön hogy értékeli ezt? Úgy gondolja-e, hogy ez szükséges-e, illetve ami a lehívási rátát illeti, és az ESF-et illeti, két alap kiegészítő kérdésem van még ezzel kapcsolatban. Az egyik az igazgatási vagy a managing hatóságokkal kapcsolatos. Ezek a hatóságok végeredményben újra felhatalmazhatók el a következő programozási időszakra. Ezzel ezt a problémát meg lehet esetleg oldani, illetve van-e bármilyen tapasztalata az egyéni eh, tagállamokkal kapcsolatban. Ahogy említette, egyes eh, tagállamokban a hatóságok és a nem kormányzati szervek, eh, főleg szakszervezetek között voltak interakciók, és hogyha összehasonlítjuk ezeket olyan tagállamokkal, ahol nem, volt, nem került sor ilyen interakcióra, van-e különbség az abszorpcióban? A másik kérdés az európai szemeszterre vonatkozik, ez a kettes kérdésben szerepel. A mi kérdésünk utal külön közvetlenül arra az elvárásra, hogy a bizottság országonként kapja meg az ön értékelését a szociális aspektusokkal kapcsolatban. Ön azt írja, hogy ez egy kollégiumi, a kollégium által végzett értékelés, de nyilván a külön főigazgatóságok értékelése mind szerepel ebben. Azonban a szociális jogok pillérével és a végrehajtással kapcsolatban ebben a szemeszterben lehetne talán arra mód, hogy megvizsgálják ezen ajánlások szociális aspektusait, és ezeknek a fontosságát kiemeljék. És ez összefügg az utolsó kérdésemmel, az Európai Gazdaság és Monetáris Valutaunióval, ez a hetes kérdés, és itt a szociális jogok pillérét, mint eh, meghatározó tényezőt eh, említi a jövőbeni gazdasági és eh, valuta politika alakításában. A két a november 22-i első ajánlás csak az euró térségre vonatkozik, ez pénzügyi, költségvetési uniót említ, illetve irányítást és elszámoltathatóságot. Az ön utolsó mondata azt mondja, hogy egy új architektúra egyértelmű ösztönzőket hoz majd létre a reformokhoz, és biztosítani kell, hogy az EMU az az elsődleges célkitűzését megvalósítja a növekedés, munkahelyteremtés, gazdasági, szociális és területi kohézió. Most valamilyen értelemben, most, hogy ez a pillér beindul, nem vezete ez nagyobb divergenciához az eurozóna tagállamai és a többiek között? Az egyik kulcsfontosságú pont az, hogy a pillér minden tagállamot magába kellene, hogy foglaljon, persze különböző adottságokkal, de én azt hallom, hogy ahogy ez valólag, valószínűleg megvalósul, ez szembe megy az eredeti és kulcsfontosságú célkitűzéssel, a szociális kohézióval. Köszönöm szépen, eh, Kusner, azt, hogy remélem, Tyson asszony, remélem, hogy sikerült leírni az összes kérdést, nincsen túl sok időnk, várjuk a válaszokat. Egyet, egyet sajnos nem tudtam leírni, de a e, kollégák itt segítenek nekem. Mm-hmm. Uh, may I maybe ask first the... Először kérdezem a, a számvevőszéki munkatársakat, hogy esetleg válaszoljanak, vagy rendben van? Rendben van. Akkor tessék. Ayala. Um, on, uh, yeah, we have, um, yeah, sorry, ik zal het Nederlands doen opnieuw ismét flamadul fogok beszélni. Horizont 2020 és a mi alapjaink. Figyelmesen hallgattam, amit ön mondott, jó elemzés volt. Hogyha az egyikhez akarnak fordulni, vagy egyiket akarják igénybe venni, akkor még jobb jövőbeni esélyeket kapnak, hogyha kiválasztják őket. Persze azt is remélem, hogy jól tudják felhasználni ezeket az alapokat, és valóban utána jó tudományos eredményeket sikerül elérniük. Hogyha megnézzük azt, hogy ki eh, fordul az ESA alaphoz, vagy más a szociális alaphoz, vagy más a mi kompetenciába tartozó alaphoz, hát eh, nyilván nem mindegyik eh, ugyanannyira vonzó, vagy nincs mindegyiknek ugyanolyan kisugárzása. Van, ahol nagyon nagy tisztelettel vezik, van, ahol nem és van az egyik alapnál nem biztos, hogy ilyen olyan jól működik, mint a másiknál. Lehet, hogy az ESZA kapcsán kicsit hosszabb időre van szükség, amíg esélyt tudunk biztosítani az embereknek, de hát nyilván nem vethet össze a szociális alap mindenben a, a Horizont 2020-szal. Azt látnunk kell, hogy a Horizont 2020 ott a kiválóságról és a kutatásról van szó. Azt mondanám, hogy azokról az emberekről, akik már eleve is nagyon jó táblatokkal rendelkeznek, és akik a kutatás színvonalunkat még magasabb szintre kell, hogy emeljék. Ezzel szemben a szociális alappal olyanoknak akarunk segíteni, akiknek, akik sokkal nehezebb helyzetben vannak, akiknek nem sikerült az iskola, akiket újra, újra á kell képezni, de mindenképpen erőfeszítéseket kell tennünk. Nehéz időket élünk, és a válság után most segítenünk kell ezeknek az embereknek is, hogy tudjanak jól működni a társadalomban és a munkaerőpiacon. Tehát eltérők a célok, és eltérők a célcsoportok csoportok a két esetben. De mindent tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy azoknak az embereknek, akik a szociális alaphoz fordulnak, vagy akiket más alapokból támogatunk, hogy ezeket az embereket is tisztelettel kezeljük. És szeretnék közvetlenül utálni arra, hogy a múlt héten volt a European Vocational and Skills Education Week, ugye szakképzési hét, itt voltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy akik részt vettek eh, a rendezvényeken, elmondták, hogy eh, igénybe vették, eh, vala támogatást kaptak valamelyik alapunkból, és ezzel mekkora esélyekhez jutottak és tavaly, amikor először szerveztük meg ezt a hetet, akkor is már láttuk azt, hogy ez egy mekkora impulzust adott a, nekik, a munkahelyüknek, az egész régiónak, hogy ilyesmire mindenkinek, mindenképpen szükség van munka, foglalkoztatás mindenkinek. Azt kell, hogy mondjuk, hogy azok, akik szakképzésbe vetnek, vesznek részt, szakmát tanulnak, az, ezek az emberek nagyobb tiszteletet kell, hogy kapjanak. Jó minőségű szakképzésre van szükség, ami ezt vonzóvá teszi, és tehát maga a képzésnek a minősége, illetve a társadalom részéről kifejezését a tisztelet, ezt még dolgoznunk kell. Holnap Lisszabonban lesz egy konferencia, mert ma kezdődik, de miután ma nekem most itt kellene, még nem eh, tudtam eh, elmenni a Lisszaboni konferenciára, tehát holnap a szociális innováció lesz a tárgya ennek a eh, konferenciának. az kollega, aki a Horizont 2020 felelőse is vele együtt, leszünk ott, és a két dolgot megpróbáljuk egy kicsit összehozni a különböző alapokat. Holnap biztos vagyok abban, hogy a kollégámmal a, ezekről az előbb önök által fejtett kérdésekről is beszélni fogunk. Pirinszki kollega, abszorci, abszorciós ráta, hogy milyen oka lehet annak, hogyha alacsonyabb a felhasználási arány, és az exante ante kondicionalitásról korábban is beszéltem. Az a eh, kockázat, hogy negatív pénzügyi korrekciókra kerül sor. Nos, eh, az előbb beszéltem arról, hogy mi okozhat késedelmet de ezt csak akkor tudjuk, hogyha megérkezik a kifizetési kérelem, és hát, hogy bizonyos késedelemre kerül sor, annak az az oka, hogy a nettó korrekciók kockázatával is számolnunk kell, akkor kerülhet sor nettó korrekcióra, hogyha a tagállam maga megtalálta a hibát, a projektvezető által kért kifizetési kérelemben. Itt a költségek miatt csúszások lehetnek a tagállamokban, a felhasználásban, az abszorcióban, de végül is az audit minősége javul a tagállamokban, és ez nagyon fontos, hogy az egységes auditálást szeretnénk, és azt, hogy a tagállamokban elvégzett audit jó minőségű legyen, ne kerüljön sor egymás után különböző auditokra, hogy újra és újra össze kelljen gyűjteni az adatokat. Nem, a pénzt arra célra használjuk fel, amire, amire tényleg el akarjuk költeni, és a nettó pénzügyi korrekciók rendszerével ezt a célt sikerül is megvalósítani. Itt jobban bíznak, jobban kell bízni a dokumentumokban, a tagállamoktól érkező adatokban. Szerintem ez egy nagyon pozitív dolog, és a jövőben is szeretnénk emellett kitartani jó jobb az abszorció, hogyha van interakció vagy együttműködés a hatóságok és a szakszervezetek között. Hát erre nem mernék most igent vagy nemet mondani, de lehet, hogy ez így van. Vannak olyan országok, ahol például nagyon jó a működik a szociális párbeszéd, ahol a szociális partnerek jól működnek együtt a hatásokkal, ott, ott jobbak az eredmények a szociális területen is. Tehát lehet, hogyha jó az ilyen kapcsolat, az interakció, akkor lehet, hogy az optimálisabban használják fel a e, támogatásokat, de konkrét számaim, adataim e, nincsenek. Megígérem, hogy később majd kap tőlünk számokat is. Kérdés a szemeszterről, illetve a pillár, pillérről. A szemeszterrel kapcsolatos ajánlásokat különböző érintett főigazgatók tanácskozásain alak, alakítják ki. Mi természetesen a szociális területet próbáljuk előtérbe helyezni. Juncker elnök például engem kért meg, gondoskodja arról, gondoskodjatok arról, hogy a szemeszter szociálisabb volt, hogy jobban láthatóvá váljanak a szociális elemek. Ezen dolgoztunk, és most már látom a szország specifikus ajánlásokban, az Annual Growth Survey-ben, egyáltalán a szemeszter egész hozzáállásában tényleg tetten érhető, hogy valóban szociálisabb lett. Aztán itt van a szociális jogok pillére, vannak indikátorok, szociális indikátorok, amelyeket az új szemeszter kezdetén az múlt héten indult tulajdonképpen az új szemeszter, figyelembe vettük, és ott kezdjük, hogy például a DG Employment, Marian Tyson mit ad be, mi az ő kontribúciója, vagy Dombrovski, vagy Moszkovici, mit nyújt be. Nem, ez így, ez így nem működik. Egymást különösen meg kell termékenyíteni, de pontosan azt is kell látnunk, hogy természetesen, ha tőlünk azt várják, nem kevesebbet, hogy mindent megtegyünk, hogy a szociális szféra nagy, hang, nagyon hangsúlyos terület legyen. Az új architektúra. Nos, ezzel kapcsolatban még nem tudok mit mondani, mert ezzel most foglalkozunk, de mindenképpen azt gondoljuk, hogy az eurozónában, ahol egy közös a valuta, és kevesebb instrumunk van, hogy tudjunk korrigálni, hogyha valahol egy asszimetria alakul ki, akkor nekünk csak valamennyien együtt közös monetáris politikánk van, ugye egy rendszerünk, egy monetáris politikánk, ezért gondoskodni kell arról, hogy a kohéziót még feszesebben betartassuk, nem azért, mert ezt annyira ezt, ezt szeretnénk, de muszáj így tennünk. Ezért a pillér kell, hogy az eurózóna számára is vonatkozzon, de örülök annak, hogy minden tagállamra vonatkozik majd a pillér. Most még 28 tagállamuk van, hát nem sokára 27-en leszünk, de a szociálpolitika, a kohézia a 27 tagállamban közös, és végül is lehet, hogy Dánia is tagja lesz az euróvezetnek, és akkor még többen leszünk. A monetáris, gazdaság és monetáris uniót úgy kell elmélyíteni, hogyha aszimetrikus sokkok következnek be valamelyik országban, akkor minél gyorsabban jöjjön a korrekció, hogy azután ezeket a mechanizmusokat hogyan eh, lehet, eh, hogyan kell eh, alkalmazni, azt, azt most nem tudom elmondani, de mindenképpen a szociális pillér és az európai szemeszter kapcsán figyelembe kell venni azt, hogy vannak tagállamok, amelyek nem tagjai az európai, illetve az eurózónának, és bizonyos szabályokat nem kell figyelembe venniük, a zónatagoknak pedig igen, de végül is a célunk az, hogy egy egységes valutát alkalmazom majd valamikor minden 27 tagállam. Még volt valami. Állami támogatások, state aid. Még egész röviden, ha válaszolhatok az állami támogatások kérdésére. Itt mindenek előtt azt kell megvizsgálnunk. Ugye itt, itt nagyon súlyos, nehézkes eljárásokról van szó. A deminis szabályok dolgokat mindig meg kell vizsgálni, hogy nem lehet esetleg kivételt tenni bizonyos projektek esetében, hiszen nagyon nehéz szabályokat tartalmaz az állami támogatási szabályok, sokszor esetleg problémát jelenthetnek, ezért meg kell vizsgálnunk, hogy esetleg valamilyen szabályozáson lehetne ezen segíteni hogy azután itt van igen, hogy az egyszerűsített költségelszámolás miért nem vonzóbb már eleve a tagállamok számára. Hát elmondtam, hogy a tagállamok ezt még nem ismerik eléggé, még nem használták ezt a módszert, a projektvezetők sem de természetesen még az is belejátszik ebbe, hogy a tagállamok eh, mindig azt nézik, hogy ugyanarra a projektre hogyan tudnának esetleg még több eh, pénzt kapni, hogyha a költségeket igazolni tudják, eh, és valószínűleg ez a szempont is belejátszik ebbe. Köszönöm szépen, biztos asszony! Hogyha még vannak esetleg kérdések, akkor ezekre írásban is Hát ezt megköszönjük. Ivanova asszonynak adom meg a szót, a, szót a számvevőszék képviseletében. És utána az Eller úr kap szót majd a végső megjegyzésekhez. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevő, illetve a tagok nagyon érdekes megjegyzéseit, képvisel, <clears throat> kérdéseit. Néhány eh, fontos megjegyzést hallottunk a jelentéstevőtől, a csökkenő hibaráta, illetve a teljesítmények fontossága. Én teljes mértékben egyetértek önnel, még akkor is, hogyha foglalkoztatási számok javultak, Ön említette azt, hogy ez a javult makrogazdasági feltételekhez is kötött, és ez volt az egyik fő végkövetkeztetés, amit levontunk az ifjúság foglalkoztatási konferencián is, itt a parlamentben, de hát nagyon fontos, hogy holisztikus megközelítést alkalmazunk. Az ifjúsági garancia nem tudja a problémát önmagában megoldani. Ön említette az új kihívásokat a szociális politikánál, és meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy a következő évben egy speci- speciális briefing anyagot dolgozunk ki, amely a bevándorlók integrálására vonatkozik, és remélem, hogy ez az önök vitáját is segíti majd előmozdítani. Természetesen az ifjúsági foglalkoztatási kulcsfontosságú a kezdeményezés egy nagyon fontos ügy, a fenntarthatóság kérdése. Vannak számadataink, ezek nem túl biztatóak. 48 a fiataloknak 6 hónappal az intézkedés kezdete után továbbra is a képzésben marad. Természetesen a fenntartóthatóság méréséhez időre van szükség, biztos azt tudom, hogy ehhez időre van szükség, és eh, ha most mérjük az eredményeket, akkor ez más képet fog mutatni. A 25-ös kérdést a bizottsághoz intézték. Nem szeretnék az önügyvédje lenni, de szeretnék egy rövid megjegyzést tenni hiszen ez foglalkozott azokkal a hiányosságokkal, amelyeket a számbevőszek azonosított az garancia kapcsán a világos célok hiánya, a költségek rendelkezésre a finanszírozás hiányos felmérése, említette a, a biztos asszony skills mismatch elemzést, és a meglátogatott tagországok egyike sem készített átfogó skills mismatch elemzést, kivéve Írországot. Ez a fenntarthatóságnak egy nagyon fontos előfeltétele. Az adatok nem mindig jó minőségűek, mindenkit emlékeztetnék arra, hogy itt puha szabályozásról beszélünk, létezik egy tanácsi ajánlás, és a bizottság a tagországokat csak um, irányítani tudja, de végül a tagországokra van bízva az, hogy ezeket a stratégiákat, politikákat megvalósítja, ami az egyszerűsített költségelszámolást illeti, itt egyetértek a bizottsági elemzéssel, és megismétlem azt, amit elmondtam az elmúlt héten mondtam, a 135 tranzakció között, amit additáltunk, itt nulla hiba százalékot találtunk. A jövő évben készítünk számos jelentést, majd az egyszerűsítésről, nem csak a, magát a briefing anyagot, hanem készülnek más jelentések is a mezőgazdaság témájában, és remélem, hogy ezek részletesebb választ adnak majd erre a kérés. Egyetértek a e, bizottsággal, mindenhez időre van szükség, meg kell tanulniuk, hogy ezt hogyan kezeljék, és idővel mindez nyilván fejlődni fog azt gondolom, hogy a jövő évben induló projektek is ezt hivatottak majd fenn, feltárni. Elnök, köszönöm szépen Ivanovna asszony, és kérem Zeller urat, hogy tartsa meg a záró megjegyzését. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen Ivanova asszony, köszönöm szépen Tyson asszony hozzászólásait is, ami a pénzügyi architektúrát illeti. Lehet, hogy nem pontosan fogalmaztam. A kérdésem arra vonatkozott, hogy jelenleg európai szinten nagyon sok finanszírozási forrás van az ESM, az eladósodott országokra az eurozónában, az LKB e 60 milliárdnyi összegben vásárol fel adósságokat, az Európai Beruházási Bank is nyújt finanszírozás, az Európai Beruházási Alap, illetve létezik az Európai Stratégiai Beruházási Alap, Juncker ternök is nevezik ezt, és itt az európai struktúrás alap és az európai szociális alap is létezik még, viszont nagyon gyakran olyan külső cégek által kezelt cégekhez kerül, ami nem teszi könnyű az ellenőrzők helyzetét. Másrészt pedig számomra felmerül még az a kérdés is, hogy a strukturális alapok milyen szerepet töltenek be, amelyet közvetlenül a költségvetésből finanszíroznak, illetve hogy milyen jövőre van kilátásuk. Éveken keresztül arra történt utalás, hogy az Európai Uniónak ez az eszköze, a, a, tehát a strukturális alapok, ezek az eszközök, amelyek munkahelyeket tudtak teremteni, de a bizottságtól a struktúrális alapok megemlítését már szinte nem is hallom, amikor itt a növekedésről és a foglalkoztatásról van szó, illetve ezek támogatásáról. Saját múltamból tudom azt, hogy ezek mennyire fontosak. A 90-es év, évek végén a foglalkoztatási ráta és a munkanélküliségi ráta nem voltak annyira fényesek, mint jelenleg. Az én városomban 25% volt, a foglalkoztatási arány és 20%-os a munkanélküliségi anyán, és csak azért tudtunk ezzel megküzdeni, mert európai beruházási eszközeink voltak. A hatékony megvalósításához nagyon sok intézmény együttes munkájára van szükség. Ha ez pedig nem adott, akkor az is előfordul, hogy egy fiatal, egy négy hónapig kap munkát, utána pedig megint az utcán van, vagy pedig egy olyan szakmára képzik ki, amely nem nyújt számára perspektívákat. Azt gondolom, hogy ezen még tovább kell dolgoznunk, egy kis kitérő. Az elmúlt héten volt a költségvetési egyeztetés 2018-ban az európai költségvetésben, az európai ifjúsági kezdeményezés eszközeit meg szeretnénk erősíteni, a pletykák szerint a, a, a, a spanyol és a portugál nagykövetekek általában azt mondták, hogy nem kell ezeket az eszközöket növelni, általában ezt mondták, mert nagyon ezzel lehívhatóak. Mindez azt mutatja, hogy itt még vannak feladatok, annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen ezeket a pénzeket felhasználni, hiszen a pénz nem minden és egy kérdést még feltettem, nem tudom, hogy erre kaptam a választ. 200 millió, amit Olaszország és Spanyolország 2006 és 2006 között, tehát Spanyolország és Olaszország esetében vissza kellett követelni. Miért tartott mindez ilyen sokáig? Lehet, hogy nem figyeltem oda, és elhangzott a válasz. Köszönöm szépen az eddigi válaszaikat, és továbbra is sok sikert kívánok a szociális politikában. Köszönöm szépen, Zeller úr. Biztos asszony, hogyha esetleg az utolsó kérdése visszatérne, amelyre nem kaptunk választ. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az előadónak is. Az utolsó kérdés, hogy miért tartott olyan sokáig, még Olaszországnak vissza kellett ezt fizetni. Itt az Európai Bíróságnál landolt az ügy, és ezért volt ilyen rendkívül nagy csúszás, amíg pontot lehetett tenni a végére. Ami pedig jövőbeni eszközöket illeti globálisan, én azt mondanám, hogy továbbra is kapjon a szociálpolitika éppen elég forrást, amit a nagy követek lehet, hogy máshogy értékelnek. Ugyanis elősz, elsősorban a költségvetés egyfajta politikai víziót testesít meg, hova akarunk eljutni, és gondoskodni kell azunk, hogyha van egy ilyen szociális jogok pillér, hogy az meg is valósuljon. És nem csak új jogszabályokkal, új szakpolitikai formákkal, amelyeket mi szervezünk, meg persze nekünk is meg kell csinálnunk a saját házi feladatunkat, de emellett a tagállamokban is sok reformra van szükség. Ebben mi támogatjuk a tagállamokat, és ezt akkor tehetjük meg, hogyha elég forrásá rendelkezésünkre különböző alapokban, mint amilyen az Európai Szociális Alap. És ahogyan ön maga is mondta, sok a változás, digitalizáció, eh, roboti, robot eh, vállalatok eh, meghatározzák a jövőt, ezért az új gazdaság új eh, formákat kíván meg, eh, mindenkinek esélyt kell kapni. És hogyha valaki egy a jövő felé vezető úton egy átmeneti időszakba kerül, akkor megfelelő támogatást kell, hogy kapjon. És ez a támogatás például a munkanélküli segély, vagy más szociális támogatás, ez nem elég. Az embereket abban is kell segíteni, hogy munkához jussanak, különböző szolgáltatásokra is szükség van, és ehhez a mi forrásainkra is szükség van. A strukturális reformokra tehát továbbra is szükség lesz, és talán kicsit rugalmasabban alkalmazhatjuk eh, a forrásainkat, eh, és eh, bizonyítani kell az emberek felé, hogy Európa, ez az emberekről szól, és senkit nem fogunk az út szélén hagyni. Talán még megmutathatom ezt önöknek, ez a három EU intézmény által jóvá hagyott szociális jogok pillére, ez a dokumentum, amit az Európai Parlament is jóvá hagyott. Most kiadtuk egy ilyen szép könyvecskében a három intézmény három elnöke, és nyugodtan beletehetik akár az útlevelek mellé, és ne felejtsék el, hogy még milyen keményen kell dolgoznunk, és hogy erre megfelelő költségvetésre lesz szükség. Thank you very much. Sorry. Köszönöm szépen. Ügyrendi kérdés? Azt gondolom, hogy történt egy félreértés. A kérdésem a bizottságot érintő kérdések, tehát egy e, teljesítményköltségverés e, törek, e, törekszünk, tehát a költségvetés teljesítő képességére, ez csak tisztelni szerettem volna, hiszen azt, azt hittem, hogy ön azt gondolta, hogy nem a szakbizottságunk hatáskörébe tartozik a kérdés. Elnézést, csak vicceltem, lehet, hogy ez a cseh humorom. Hát, buszán azt mondtam, hogy órákon keresztül beszélhetnénk a foglalkoztatási ügyekre, de amikor itt vagyunk, akkor csak a költségvetési kérdésekre kell összpontosítanunk. Köszönöm szépen a biztos asszony jelenlétét, Ivanova asszony jelenlétét az elején. Uh, hogy leszünk-e elegen, de nagyon jó vitát sikerült folytatni, és néha a filozófiai szintre emelkedett. Köszönöm szépen ezt a vitát, és remélem, hogy folytatjuk együtt a jó munkát, és Greszle asszonynak adom át a szót, az elnök asszonynak. Ja, wir fahren fort in der Tagesordnung. Folytatjuk a napi rendet a négyes napi rendi ponttal. A lengyelországi utazásunkról szóló beszámoló áprilisban került erre sor. Sajnos csak négyen voltunk. Van kollega, aki itt, volt, itt van mellettem, Celler úr, Csarnecki úr részben, és én. Peter kollega is ott volt, a helyi munkatársként a kvótán kívül, és én is ott voltam. Ez egy nagyon érdekes utazás, és fontos utazás volt. A strukturális alapprojekteket néztünk meg. Itt látják itt a jelentést az anyagban. Ez egy nagyon átfogó utazás volt. Röviden nézzük meg ezt a jelentést, ezt a beszámolót. Breslauban kezdtünk, a reptérem. Oda érkeztünk tehát. A repteret Európai Uniós pénzekkel finanszírozták, támogatták ennek a felújítását, e, az összegeket megtalálják a jelentésben. Aztán egy technológia központba látogattunk el, és egy víz visszatartó rendszert vizsgáltunk meg. Breslau ugye a folyóparton fekszik, ez a folyó, ez, ezt a várost korábban gyakran érték árvizek, és végül is az Európai Unió több millió euróval finanszírozott egy ilyen vízvisszatartó projektet. Aztán másnap az autópályán mentünk tovább, ezt is megnéztük, az autópályát tehát. Aztán a Varsói diocőzusben jártunk, és ezt is megvizsgáltuk, aztán a másik nap a az autópályát, illetve a közlekedési irányító e, rendszert. A Viltom e, cég laboratóriumát is megvizsgáltuk, megnéztük, amit az Európai e, Unió finanszírozott, egy áram előállítót néztük meg, illetve ennek a kénytelenítő üzemét, aztán megbeszéltük az autópálya forgalom és az autópálya közlekedés szervezési problémákat. Csepik úrnak nagyon nagy köszönettel tartozunk a munkájáért, a szervezésért és az összeállításért. Ha megnézik, az anyag 10, 22. oldalát, ott azt látják, hogy Ami a lengyel autópályákat illeti, ezeknek 85%-át az Európai Unió finanszírozta, és azt is látják, hogy más autópályák Németországban és Franciaországban, nem az én ötletem volt, de végül is ez hasznos volt, tehát látják, hogy mennyi a forgalom azokon az autópályákon. Tehát az Európai Unióban hat nagy beruházásokra kerül sor egy viszonylag alacsony forgalomra, 16-17 ezer naponta nem minden itt olyan eh, gyér a forgalom, de sok helyen igen. A kérdés az, hogy a projekteket valóban mindig úgy választják el ki, hogy ez megfelel a feltételeknek, illetve okos dolog-e eh, közberuházásokat megvalósítani víz, autópálya, vagy um, árvízvédelem területén, a Viltom cégnél is nagyon eklatás példát látunk. Ez a cég most már teli kasszával indulhat Nyugat-Európába bevásárolni, és ezt meg is teszi. Nos, a közberuházásokat úgy finanszírozzuk, hogy a kedvezményezettek szinte már nulla részesedést vállalnak ezekből a beruházásokból. Ezen a, ezekben a nyilvános vagy a közberuházásokban elvárható, hogy a kedvezményezettek vagy a beruházás használói is részt vegyenek a finanszírozásban, ami nem kerül semmibe, annak nincs is értelme. A lengyel kollégák jó munkát végeznek, ezt láttuk, és el kell ismételnem. Lengyelország hatalmas összegeket kell, hogy elszámoljon. A strukturális alapokban ez, ez az ország volt a legnagyobb kedvezményezett, Spanyolország helyére lépett, és azt láttuk, hogy nagyon sokféle beruházások valósulnak meg, és ezek valóban gyümölcsöt is hoznak. Lengyelország modern eh, ipari eh, ország eh, képét ölti most már, eh, már lassan hiányzik a munkaerő, eh, rengeteg jó ötlet van a régiókban még nagyon sok beruházást lehet megvalósítani. Láttuk, hogy beruházásra sor kerül, láttuk, hogy történik valami, és ez világos, és azt is látjuk, hogy Lengyelország ezáltal modernebb, modernebb a gazdasági struktúrája. Nem értem, hogy mégis hogy lehet hogy mégis ilyen nagy az Európa ellenes hangulat, és egy ilyen nagy az elutasítás Lengyelországban, hiszen látjuk, hogy az más európai adófizetők pénzéből, Németországból, Lengyelországból, Franciaországból, Nos, az Európai Unió és ez egy adófizető közösség, és egy ilyen hatalmas beruházási volumen valósul meg. Jó lenne, hogyha elismernék ezt a hozzájárulást. mit ähm, Ami a számvevőszékkel való találkozót illeti, ez is nagyon jó volt, a lengyel parlamenttel is találkoztunk, és azt láttuk, hogy ezt mondtuk el, azt mondtuk el, hogy az jó lenne, hogyha Lengyelország részt venne az Európai Ügyészi Hivatal munkájában. Felmerült ez a gondolat is, hogy amelyik ország nem vesz ebben részt, az ne kapjon támogatást, ezt a bizottságnak ajánlom. Először Először voltunk Lengyelországban, amióta Lengyelország csatlakozott az Európai Unióhoz. Jó volt, hogy oda mentünk, jó lenne, hogyha hamarosan megint elmehetnénk, és azt gondolom, hogy mindenképpen fontos bizonyos kérdéseket újra és újra felvetni, és részt venni bizonyos vitákban, a vitát aktualizálni. Nagyon hasznos volt ez a találkozó, ez az utazás, gyakorlatilag a fél országot bejártuk egyik projektet a másik után, kerestük föl, akik kollégák ott voltak, Celler úr és Von úr, urak is ott voltak talán, ha ki szeretnék egészíteni, az nagyon jól lenne. Von úrnak meg is adom a szót. Igen, köszönöm szépen elnök azt, hogy nagyon jól összefoglalta ezt a látogatást. Úgy tűnik, mintha nagyon régen lett volna ez, majdnem fél éve. Minden esetre két dologra emlékszem, nagyon korán kezdtünk, és nagyon későig dolgoztunk. Erre mindenképpen emlékszem, arra is emlékszem. Nagyon sok infrastruktúra projektet néztünk meg, szinte minden típusú infrastruktúrás beruházás, repülőtér, közutak, vasút, víz, mű, tehát nagyon fontos volt például a vízkezelés, vízkezelő vagy víztisztító rendszer meglátogatása. Minden esetre a legtöbb projekt rendben volt, nem igazán láttunk, találtunk, bukkantunk csalásra vagy nagy hibákra. Nem ez volt a gond, inkább az, hogy a, amit a Jaroszláv Dómban látunk, itt merült fel néhány dolog, egy néhány eh, eh, egyházi beruházás, eh, itt is európai pénzeket kaptak, három munkahelyet eh, teremtettek, néhány ezer, eh, évente néhány ezerrel több eh, látogatóért, hát ez egy kicsit kérdéses volt. Nem mondom, hogy ne kellene finanszírozni kulturális projekteket a jövőben, de egy kicsit jobban kellene ezeknek, ezeket indokolni, és jobban megvizsgálni ezeknek a gazdasági hozadékát úgyhogy ezt pontosabban meg kell nézni a 2020 utáni finanszírozás vitájában. Köszönöm szépen, elnök asszony, és sajnos nem tudtam részt venni ezen az utazáson, de Sléziából, Sziléziából eh, származóként még mindig nagyon eh, erős a kötődésem ehhez a régióhoz, és eh, figyelemmel kísérem a fejleményeket és a, gyakran fölkeresem azokat a helyeket, ahova az a delegációs utazás ment. Egy kicsit egy, egy kis figyelmeztetés részemről. A jelenlegi kormány által az Európai Unió ellen keltett hangulatot ne, ne vegyék ezt úgy, hogy az egész országban így gondolkodnak az emberek. Például a vroszlavi polgármester kifejezetten Európa barát, nyilván találkoztak más politikusokkal is, és az Európai e, Egyesülést alapvetően e, és egyértelműen e, támogatja. Vroszláv tavaly kulturális főváros volt, és a jelenleg a valsói kormány által képviselt állásponttal szembe megy, és ezt hangsúlyozta is. 2008-ban eh, minden ország eh, Ban, Németországban is csökkent a gazdasági teljesítmény, Lengyelországban növekedett, ez nyilván a strukturális alapoknak is köszönhető, mégpedig annak, hogy valóban foglalkoztatás és növekedést hoztak ezek. Ami a közlekedési infrastruktúrát illeti, osztom az elnökasszony kritikáját, természetesen építettek autópályát, akkor főleg amikor, ami eh, Lengyelország eh, világ, futball világbajnokság, vagy eh, futballbajnokság rendezői ország státuszával is összefügg, de persze közben lehet látni, hogy egyes autópályák üresek szinte de azt is megnézhetjük, hogy a, a, a rendőrségi autók felszerelését is finanszírozták európai pénzekből. Több milliárd, amit a vasutakra szántak, végül is az közúti finanszírozásra ment át, ezt is hangsúlyoznunk kell. A transeurópai hálózatok, amelyek a balti országokat Lengyelországon keresztül kellene, hogy összekössék Nyugat-Európával, de most már Lengyelországban és Litvániában le kellett állítani bizonyos vasúti szakaszokat, mert olyan állapotban vannak a sinek, hogy 30 kilométerre se lehet menni. Azt hiszem, hogy Lengyelországnak itt ez, ebben kell részt venniük, hogy az európai struktúrás alapokat az európai projektekre alkalmazzák, és egyébként pedig ezt múlt héten meg is mutatták nekem sokan lengyelek, azt tehát, hogy Lengyelország továbbra is nagyon fontos európai tag és támogató, Európát támogató ország, és nagyra tartják az európai szolidaritást. Köszönöm szépen, Péter asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én vidéki, lengyelországi vidéki képviselő vagyok ugyan, Varsóban lakom, de a Mazovickei régiót vagy vajdaságot képviselem. Sokat utazok hétvégenként, amikor Lengyelországba megyek, sokat utazom, és tudom, hogy az európai alapokat kifejezetten kihasználják, pozitívan változott a régió, és a saját szemeimmel látom ezt. hogyha egy előfordulhat, hogy egy út szakaszt feleslegesen építettek meg, más utak meg túlságosan le vannak terhelve. Az én e régiónban is, és Varsó környékén is. A, különbözőek a régiók, különbözőképpen fejlődnek. Talán ez a szakasz, amit felkerestünk, lehet, hogy ezt intenzíven használják, de az is előfordulhat, hogy Lengyelországon belüli migrációs hullámok figyelhetők majd meg, a lengyelek az országon belül vándorolnak az egyik régióból a másikba, és változhat a helyzet. Ami az euroszkeptikus hangolatot illeti, nos, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a lengyelek továbbra is, azért mindazonáltal Európa barátok, minden az Európára vonatkozó negatív információ a lengyel kormányra vonatkozik, de a megkérdezés, megkérdezettek 80%-a Európa barát, a közvéleménykutatások ezt mutatják, és az Európai Unióban akarnak maradni. Nehéz időket élünk, de a lengyelek nagyra értékelik az EU-s tagságukat, hiszen ez biztonságot jelent nekik, és megfelelő anyagi biztonságot is. Köszönöm szépen, el tudjuk képzelni, hogy a helyzet hát nem éppen egyszerű. Egy ilyen helyzet, ami most Lengyelországban kialakult, ezt nyilván eh, senkinek nem kedvez, ez az ország, az ország nagyon megosztott, és ennek meg lesznek a hatásai az európai pénzek felhasználásában. És a regionális főigazgatóság nevében Nálesz úrnak adom meg a szót, és hogyha bemutatja a helyzetet, akkor ne habozzon, mondja el nekünk, hogy mit kellene még ön szerint megvizsgálnunk. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány reakció, ami az ön beszámolóját illeti, illetve az utazást, és nagy részben osztjuk a következtetéseket. Ha megengedi, visszatérnék néhány pontra, amit ön említett a bevezetőjében. A, a, a forgalom a köz, közúti forgalom, vagy az autópálya forgalom. A 22. oldalon itt látnak bizonyos információkat a forgalom volumenével kapcsolatban, és összehasonlítva ezt Németországgal és Franciaországgal. Az a módszer, amit követünk az Európai Bizottságban a projektek értékelésében. Tehát, hogyha 50 millió euró fölött van egy projekt, meg kell vizsgálni ennek a gazdasági rentabilitását, megtérülését, ez nagyban függ a forgalom volumenétől, viszonyítva ezt a beruházási összeghez. Ami a nagy projekteket illeti, a több mint 50 milliós projektekkel kapcsolatban ez az elemzés elkészült, és pozitív volt az eredmény. A várt forgalom tehát lehető, végülis megindokolta a beruházást. Egyes esetekben kiderül, hogy ex post végül is alacsonyabb a forgalom volumen, mint amiből kiindultunk, és ezt figyelembe kell venni az értékelésben később. A második pont a használók, az, az adott infrastruktúra használóinak a részvétele a finanszírozásban, vagy a hozzájárulása. Nos, itt a fenntarthatósággal kapcsolatban is meg kell vizsgálnunk a dolgot hogy mennyiben képesek a kedvezményezettek biztosítani a, a, a fenntartást, a megvalósult infrastruktúra fenntartását. A, a feladatok megosztása, illetve tehát az európai fina, adófizetők és a nemzeti adófizetők illetve a használók finanszírozásából áll össze a projektfinanszírozás. Egyes esetekben az Európai Bizottság a tagállamokra ugye nem kényszeríthet adópolitikát vagy, vagy finanszírozási politikát, egyes országok tehát, egyes országokban tehát nem valósul meg a használók hozzájárulása. 2014-2020-as időszakban a szennyező fizet elv megvalósulásából indultunk ki, de az ex ante kondicionalitás itt elengedhetetlen. Emellett a felhasználók részvétele mindenképpen szükséges, később, hiszen az amortizációt is be kell számolni, ami pedig a szennyező fizetelvet illeti a közlekedésben, figyelembe kell venni a tömegközlekedés használatát, illetve a kulturális infrastruktúrát A Vroszlávi projektet illetően a projekt um, hasznossága hasznosságát is figyelembe kell venni, tehát hogy mennyiben növeli ez a látogatói eh, számokat. Eh, és sajnálatos módon a beruházás megvalósulása után a belépő díj eh, növelésével csökken a látogatók száma. Ezek a eh, tökéletlenségek hát előfordulnak. Minden esetre az erre vonatkozó jogszabály keretében mindez indokolta a, a támogatást. Nem tudom, hogy a kollégám szeretne hozzászólni. Uh, good afternoon, ladies. Üdvözlök mindenkit, Elsa Van Bila vagyok, uh, az auditálási részleg vezetője vagyok. Három észrevételt szeretnék tenni röviden. Felvetették a, esetleg a gold plating, illetve az egyszerűsítés kérdését. Gresszelszany biztosíthatom önt arról, hogy a 14 és 2020 között időszakra vonatkozó e, irányelven kitérnek a gold platingre, erre a túlzott átültetésre, és e, az audit jelentésekben is beszámolunk e, erről. Jelenleg hat missziónk van Hollandiában, célzottan választottuk ki E, ezeket a e, projekteket, ahol az irányítást e, akarjuk verifikálni. Ön azt tapasztalta, nagyon hosszadalmas a kiválasztási időszak, ezt, ezt abszolút meg tudjuk erősíteni, el tudja olvasni majd a mi auditi jelentésünkben, hogyha lezárul a kontradiktoris eljárás, de időnként egy évig is eltartott, amíg a megfelelő projekteket kiválasztották. Ami az áfa elszámolás kérdését illeti, eh, jelenleg is nagyon tüzetesen megvizsgáljuk azt, hogy a, eh, ahol lehet, ott levonhassák az áfát megfelelő módon. Feltetnék esetleg én is egy kérdést. A rendelkezés álló számok alapján azt gondoljuk, hogy elég jó az irányítás, az igazgatás Lengyelországban. Önnek is ez volt a benyomása? Ami a kapcsolatot illeti, amit napi szinten tartottunk fenn a lengyel hatósággal, megerősíti a benyomásunkat. Az együttműködés jó a lengyel hatóságokkal. Az Olaf nem fogalmazott meg súlyos aggályokat a kiadások szabályosságát illetően, illetve általában véve konstruktív szellemen történik az együttműködés, ami az egyszerűsítést illeti, ez az egyik fő pontunk, és ajánlást fogalmaztunk meg ezzel kapcsolatban, és ez um, pozitív eredményekre vezetett. Tehát a, a kezelő hatóságokkal pozitív a kapcsolat. Uh, in addition, we are még annyit tennék hozzá, az auditálás szempontjából, hogy szorosan együttműködünk az auditáló hatóságokkal, és ahogyan az előbb említettem, jelenleg a kiválasztási eljárással és a verikálással foglalkozunk. Nagyon sok projekt zajlik Lengyelországban, és elég korán el tudjuk már végezni az auditot. Hogyha találunk valamit az ellenőrzés a vizsgálatok során, nyilvánvalóan, hogy ezeket megtalálják a jelentésben, de megbízható az, amit kapunk az ellenőrző hatóságoktól, úgyhogy szerintem ebből a szempontból is régzökkenőmentesen mennek a dolgok. Köszönöm szépen. Akkor ezt a napirendi pontot be is fejeztük. Szeretném megköszönni önöknek, hogy eljöttek, és köszönöm mindenkinek, akik ide utaztak. Különösen ilyen nagy tagállamokkal kapcsolatban mindig elég nagy csoport az, aki utazik. Következő napirendi pontunk a washingtoni látogatás. Washingtonban régóta már először jártunk, mind a hét kollégával. Schmidt kollégina, aki szintén itt van, ő is velünk volt Washingtonban, és azt kéri, hogy melegítsük ki ezzel a jelentést. Az utazásnak amelyet többször éveken keresztül újra és újra elhalasztottunk, de aztán végül mégis megvalósult. Tehát ennek az utazásnak az volt a célja, hogy megnézzük az amerikai rendszert. Az Egyesült Államokban nagyon magas, 10%-os a hibarány. Szeretük volna megvizsgálni, megnézni, hogy az amerikaiak az ellenőrzéseket hogyan végzik. Néhány évvel ezelőtt, még a régi parlamenti ciklusban, a egy workshopot, egy szemináriumot tartottunk itt a Kontban, ahol meghívtunk amerikai vendégeket is, és már akkor is láttuk, hogy nagyon eltérőek a rendszereink. Most foglalkoztunk ezzel alkalommal azzal a kérdéssel is, hogy hogyan épül fel a költségvetésük, mennyire célzott a költségvetés. Foglalkoztunk azzal is, hogy milyen ellenőrzési lehetőségei vannak a parlamentnek, hogy működik a számvevőszék. Kihasználtuk a lehetőséget, és néhány nemzetközi partnerrel is találkoztunk, például a Világbankkal, ellátogattunk a Nemzetközi Valuta Alaphoz, és a Haiti kérdés ügyében vizsgálódtunk még, vagy tájékozottunk még utólag. Az amerikaiak természetesen, bár a rendszereinkben sok a különbség, azért hozzá vannak szokva a parlamentben, vagy a kongresszusukban is ahhoz, hogy a felelős politikusokat igenis nagyon határozottan szembesítsék a problémával. az ellenőrzési számítani vagy költségvetési ellenőrzési bizottság egyik ülésén részt vettünk, és hát ott olyanok is jelen voltak, akiknek nem kellett volna ott lenni. Tehát nagyon, nagyon célzottan van, hogy durván kérdeztek, de azért itt még tudnának mind javítani. Azt is láttuk, hogy az amerikaiak egy nagyon komoly belső ellenőrzést építettek ki, az Inspector General, a, van egy fő ellenőri funkció, felelősségteljes poszt az igazságügy minisztériumban. Több ezer munkatársa van a, ennek a General Inspectornek, és ők végzik el az ellenőrzési munkát. Az Inspector Generalnek vannak rendőri nyomozati hatásköre is, tehát az, ugyanúgy, mint az FBI el, gond, elé, előírhatja embereknek a, az őrizetbevételét, és a belső ellenőr, a belső revizor hatáskörébe azon túlmenően, ami szokásos, még egyfajta, az, mint az OLAF, amilyen hatáskötkel rendelkezik, szintén rendelkeznek, rendelkezik ez az amerikai Inspector General. Azt is láttuk, hogy az elnök hogyha el akar bocsátani embereket, akkor elbocsáthatja őket. Tehát láttuk azt, hogy milyen óriási befolyása van az elnöknek magának az ellenőrzési rendszerre, és képes arra, hogy úgy alakítsa ki az ellenőrzési rendszert, hogy az ellenőrzési rendszer is tudja elvégezni az ellenőrzéseket. Itt a különböző hatóságok között volt egy érdekes vita, és nagy érdeklődéssel próbáltunk ez ügyben is tájékozódni. A Fehérházban nem jártunk, mert a budget director, aki aznap itt a szenátusban kellett, hogy legyen, ezért amiket nem tudott fogadni. Hát az volt a benyomásom, hogy kicsit nem igazán professzionális, ahogy zajlik ez a munka az ellenőrzés egy parlamentben. Hát sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, de hát én elég szkeptikus vagyok. Hát úgy működik, ahogy működik. Ezzel együtt ez egy nagyon érdekes utazás volt. Az első napot a Világbanknál töltöttük el, és a Világbank belső ellenőrzési rendszereivel is megismerkedtünk. Ami a eh, belső ellenőrök függetlenségét illeti, ott nagyon érdekes dolgokat láttunk, kimondottan érdekes volt megismerkedni azzal, hogy a Világbank eh, milyen szinteken foglalkozik például az etikával, és nagyon eh, sok kötelezettségei vannak a tisztviselőknek, különösen ami a pénzügyi érdekeket illeti és a következményekkel megismerkedve azt mondtuk, hogy ez, ez, ez valóban nagyon messzire mutat. Haiti kérdésével is foglalkoztunk még egyszer a valuta alapnál, és az idő egy részét azzal töltöttük, hogy átvártunk, amíg a biztonsági szolgálat elvégezte a biztonsági ellenőrzést. Zárójelbe éve azt hiszem azért érdemes volt megint csak Haitit a napirendre venni, hiszen az, hogy nagyon kevés változott ott, és nagyon kevés volt a pozitív változás a 2011-es földrengés óta, illetve amióta ott jártunk, hogy ellenőrizzük a humanitárius segélyek felhasználását. Hát nagyon érdekes volt megnézni a különböző eltéréseket, hogy hogyan dolgoznak Amerikában. A mi rendszereinket eh, is persze tovább kell fejleszteni, és meg kell próbálnunk eh, jobbak lenni, hatékonyabban kell az ellenőrzési feladatainkat elvégezni. Hát hatékonyság, bátorság. Azt hiszem, hogy Celler eh, kollégai szót kér, de először Schmidt mondja, aki részt vett az utazáson, kért szót. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen minden elhangzott. Na, ami nagyon érdekes, illetve különösen izgalmas volt, az az volt, hogy napra napra jobban tudtunk dolgozni, és megnézhettük a még éppen érvényes költségvetést, beszélgethettünk többekkel, és éppen az ellenőrzések vagy a tapasztalatok alapján nem, nem az ellenőrzések alapján húznak ki bizonyos tételeket, vagy csökkentik a költségeket, hanem amit az, annak alapján, amit az elnök mond, hogy azt mondja, hogy ez nem kell, ez irreleváns, akkor csökkentenek bizonyos tételeket. És ez az, amit te is mondtál, hogyha az elnöknek az a véleménye, hogy itt akkor most csökkentjük a költségeket, akkor minden szervezeti formát ö, megkerülhet, amik a veteránokat akartam mondani, hát ott nincs éppen csökkentés, de máshol az ellenőrzés nem, azt a, nem úgy működik, ahogyan, ahogyan kellene. Pirinszki kolléga is tagja volt a delegációnknak, az előbb elfelejtettem említeni, parancsoljon Pilinszki kollega. Köszönöm. Szerintem ez egy nagyon gondolatébresztő látogatás sorozat volt Washingtonban. Szerintem azt is el kell mondanunk, hogy egy nagyon sokrétű programot bonyolítottunk le, létező legmagasabb szinteken, végrehajtó szinteken. Nagyon jól szervezték, meg nagyon jól állították össze a programot. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, már említette, az, hogy milyen nagy a különbség a hiba arányban közöttünk, illetve az USA között, ott 10 százalék a lényegességi küszöb és talán azt is érdemes elmondani, itt, itt van egyébként az eredmények között, hogy a, az általános elszámolási iroda nem hibarányjal foglalkozik á, agregált módon, hanem külön-külön lebontva ügynökségenként, vagy egységenként. Három egymás követő csak akkor, ha három egymás követő évben lépik túl a lényegeségi küszöböt, akkor kell egy külön jelentést írnia a osztályvezetőjének. És nincs mentesítési eljárás sem az USA-ban. Amit kihangsúlyoztak a felügyelete bizottságban, az, az az, hogy vannak meghallgatások. Nagyon fontos meghallgatás volt akkor is, mikor ott jártunk, nagyon fontos jogsértő esetről volt szó bizonyos diákhitel finanszírozási ügyben, és nagyon komoly volt a közvélemény reakciója az ilyen közmeghallgatásokra. Az Európai Parlament is elgondolkozhatna arról, hogy hogyan lehetne ezt a nyilvánosság felé fordulást erősíteni, hogy a közvélemény jobban tájékozódjon a mi ellenőrző munkánkról, hogy tisztában legyenek azzal, hogy hol vannak rossz gyakorlatok. Még egy dolog, amit érdemes megemlíteni, talán az, hogy ahogy elhangzott, az Inspector General eh, funkció az igazságügy, az igazságügy minisztériumban 15 éves mandátummal rendelkezik, és nagyon erős védelmet élvez a kongresszussal szemben. Tehát a politikai befolyásoktól védett, eh, nagyon-nagyon eh, lenyűgöző módon és nagyon objektív módon. És végül még egy dolog, amit elmondanék, ahogy a költségvetéssel, a szövetségi költségvetéssel foglalkoznak, ugye elhangzott, hogy a jelenlegi döntésekkel az elnök befolyásolhatja közvetlenül a költségvetést. De ez nagyon fontos, hogy a kongresszus egy költségvetési törvényt fogad el, és ebben azt találják, hogy ami, amit szeretnének, hogy milyen legyen a költségvet, és utána tárgyalnak a végrehajtó hatalommal. Ez a találkozónk nagyon sok mindenre rávilágított. Ők inkább a növekedési rátával foglalkoznak, és nem a költségvetési hiányjal, vagy az államadósággal, és ez egy teljesen más megközelítés, mint amit ez mi szokva vagyunk itt az Európai Unióban, ahol mi a megszorítások békjójában élünk. És az amerikai megközelítés úgy tűnik, hogy talán jobban teljesít. Még egy dolog, ami felmerült, ők inkább a teljesítményre koncentrálnak, és nem a e, szabálykövetésre, amikor a költségvetés teljesítését vizsgálják. És végül nagyon őszintén elmondták nekünk, hogy igenis adóverseny folyik az USA és az EU között. Talán ezt is érdemes megemlíteni. Valóban, nagyon érdekes volt mindez. Szeller kollega. Köszönöm, elnök asszony. Amíg a dollár a globális valuta tartalék, nekik nem kell a deficit miatt aggódni, nyomtatják a pénzt, aztán kész, 40 milliárd per, ha, per hó költségvetési deficitet is megengedhetnek maguknak. A delegáció ugye csak a zöld héten utazhatott Említette, hogy jártunk a Világbanknál. Az Egyesült Államokban nagyon sok olyan szervezetnek van a székhelye, amelyek jelentős pénzügyi támogatást kapnak az EU-tól. A világbank is egy ilyen intézmény. És hogyha tudni akarjuk, hogy az EU költségvetésből, például eh, a Világbank eh, ebből ezekből a támogatásokból milyen eh, fejlesztési projekteket valósít meg, most ez az információ, ez, ez nagyon vékonykán csörgedezik visszafelénk. Nagyon kevés tájékoztatást kapunk arról, hogy a programjaikban hogyan hasznosultak a mi támogatásunk, a mi pénzünk. A ügynökségekkel kapcsolatban is az a helyzet, hogy ugye az uniónak csak a tagállamok a tagjai, és amikor az ügynökségek a fő finanszírozók, akkor ott érdemes lenne például az ENSZ különböző alszervezeteinél a nagyobb átláthatóságra gott kikényszeríteni. Némelyik tárgyalás során talán ezt felvethetnénk, és ez hasznos lehet. Köszönöm szépen. Igen, ez volt az oka, miért ellátogatunk Washingtonba. Az elszámolási kötelezettség kaptá, kapcsán biztos, hogy még igen, az egész bizottságunk tehet valamit. Még egy dolog Haitival kapcsolatban. Decemberben előreláthatólag az EU AKC eh, parlamenti közgyűlésre Haitin fog sor kerülni, úgyhogy ha még van olyan információ, amit ott helyben felhasználhatnánk, azért nagyon hálás lennék. Önök, igen, jelentés. Ugye, amit a valuta alapnál megtudtunk, az az, hogy hát eh, a strukturális alapok ugyanúgy jelenleg is megvannak, mint eh, Haiti, mint 2011-ben, úgyhogy nem sok minden történt nyilvánvalóan. A költségvetési főigazgatóság nevében Perez asszony. Köszönöm, elnök asszony. Csak annyit mondanék, valóban mi azt reméltük, hogy ez egy jó lehetőség lesz arra, hogy többet megtudjunk a Világbank tevékenységéről, és hogy az keret megállapodásunk a keretein belül jól tudjunk együttműködni. Amit Szeller képviselő is elmondott. Érdekes lenne megtudni az, hogy megvizsgálhatták-e az úgynevezett Donald platformot. Mert a mi szemünkben ez nagyon jól javította, javítja az átláthatóságot és a valós idejű beszámolói rendszert a világbankkal folytatott együttműködésünk kapcsán. Köszönöm. Igen, pontosan. Nagyon érdekes találkozókat bonyolítottunk le az egész nap során, és igen, nyilvánvaló a Világbank válaszolt minden kérdésünkre, nyitottak voltak, konkrét projektekre rákérdezni, akkor kérem, hogy kér, mondja meg nekik, hogy milyen konkrét projektek érdeklik. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk ezt a napirendi pontot és a nyilvános ülést. Kérek mindenkit a képviselőkön és a frakciók tanácsadókon kívül, hogy hagyja el a termet, hogyha lehet minél rendesebben és minél gyorsabban. Und dann möchte ich auch das Konsekretariat bitten zu kérem a kont titkárságát ellenőrizzék, hogy tényleg mindenki elhagyta a termet, akinek nincs jogosultsága itt maradni.